Also hiermit eröffne ich die heutige Sitzung. Ezzel megnyitom a mai ülést. A tegnapi koordinátori ülés döntéseit megkapták, ha 15 óráig nincsen kifogásuk ezzel ellen, és nem jelentik ezt be, akkor elfogadottnak tekintjük. Szavazunk információk határon átnyúló cseréje a közlekedés biztonsággal kapcsolatban első olvasatban. Inez az ember az előadó a témában, és megkezdjük a szavazást. Először is nézzük meg, ki van jelen, és ki rendelkezik szavazati jogosultsággal. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy minden rendben van. Vannak ilyen kellemes meglepetések néha. Mit ja. So, zunächst mal, mit, das machen wir per Handzeichen. Amendment. Akkor az 11-es módosító kézzel szavazunk mellette. Ellenszavazat. Elutasítva. 12-es módosító. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos. Mellette. ellenszavazott Tartózkodás elutasítva. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás hozzájárultak. Igen. A záró szavazás név szerint kell szavaznunk elektronikus úton, és ezzel meg is nyitom a szavazást. SND hat einen zu viel. SND hat einen zu viel. Az, ez, szociálisek és demokratáknál egyel több van, mint mindig, igen. Azt hiszem, jó. Az Always a helyes sarokból jött. Igen, most úgy tűnik, hogy rendben van. Lezárjuk a szavazást. 44-en szavaztak, ebből 36-an igennel, 5 nem szavazat, 3 tartózkodás mellett elfogadva. Köszönöm szépen az előadónak, most pedig a jogalkotói állásfoglalás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Negyvennégyen szavaztak, 34-en ebből igennel, 7 nem szavazott, 3 tartózkodás. És végül még egyszer szavaznunk kell. Eh, a tanácssal folytatandó tárgyalásokról. Megint csak elektronikus úton szavazunk, megnyitom. Lezárom. Harmincöt hét egy az eredmény, megint csak elfogadva. A következő szavazás. Van soron itt állásfoglalásokról van szó, amelyek súlyos bűncselekményekkel a közlekedésben foglalkoznak a szavazás. Az néppártól jön az első. Ki fogadja el ezt az állásfoglalást? ellenszavazat. Akkor inkább ellenőrizzük elektronikusan, igen. Megnyitom. Lezárom. 31-en mellette, 11-en a ketten tartózkodnak, ezzel elfogadtuk és ez azt is jelenti, hogy a többi állásfoglalás fogyottá válik, legalábbis a szavazás ezekről. Ez lett volna a szavazás a mai napi rendben. Akkor Bult biztos azt, hogy megérkezéséig félbeszakítjuk az ülésünket.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 Kérem foglaljanak helyet, hogy megkezdjük a munkát. a következő napi rendi pontunk az, amelyel foglalkozik, itt egy eszmecserére került sor, Violetta Bulcs biztosasszonynal, aki a GD Move főigazgatójával már Cádó úrral együtt jött el a körünkbe. Örülök, hogy eljöttek, első alkalommal van a transzak szakbizottságban. Üdvözlöm még egyszer! Egy osztrák újságíró csoportot is üdvözlök. Schmidt asszony meghívására van akit Üdvözlöm Önöket a szakbizottságban. Nagyon érdekes a mai ülés, hiszen Bulc asszony első alkalommal jön a szakbizottságba, miután kinevezték biztossá. Bulc asszony, meg is adom a szót. Már meg is kapom, köszönöm. Jó reggelt kívánok! mindenkinek, és sok sikert kívánok. Egy izgalmas reggelük, vagy délelőttünk volt, és eddig is az volt, és remélem, hogy egész délelőtt ilyen konstruktív módon telik. Örülök annak, hogy esélyt kaptam arra, hogy egy néhány témámat felvessem, és az elmúlt hetek történéseire reagáljak. Nyilvánvaló, hogyha azt mondom, hogy nagy dolog számomra, hogy önök között lehetek, abban bízom, hogy a következő öt évben igencsak eredményes együttműködést alakítunk ki. Emlékeznek a meghallgatáson, mint egy hat héttel ezelőtt itt a szakbizottságban, olyan, mint egy évvel ezelőtt történt volna, és azt mondtam, hogy szeretnék önök közül mindenkivel szorosan együttműködni, és Szeretnék rendszeresen rendelkezésükre állni és beszámolni a tevékenységünkről, és eh, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon eredményes ülésünk volt Strasbourgban legutóbb, és remélem itt tudjuk folytatni. A legfontosabb motiváció számomra, ha találkozunk, hogy bizalmat alakítsunk ki, hogy lássuk, hogy egy oldalon állunk, hogy tényleg itt az ideje, hogy foglalkozunk azzal, hogy közösen dokumentumokat készítsünk elő, olyanokat, amelyek a sikeres befejezésre vezetnek, mert nagyon sajnálatos, hogyha időt vesztegetünk, illetőleg, hogyha időt szánunk olyan dolgokra, amelyeket nem tudunk lezárni. Ez az oka annak, hogy nagyon örültem arra, hogy eljöhettem Kramer úr meghívása alapján a szakbizottságba, és újra találkozhatom önökkel, és elmondhatom a véleményemet eh, a beruházási tervről, amit elfogadott a bizottság elmúlt héten. Mindenek előtt a közlekedési ágazatról szeretnék beszélni. Először is teljes támogatásomról szeretném biztosítani 350 millió eurós eh, tervet, melynek célja, hogy fellendítse a gazdaságot, új munkahelyeket teremtsen, és annak érdekében, hogy a közlekedés számára a strukturális előnyöket meg tudjuk jeleníteni, a 350 milliárd, hiszen milliárdról van szó, Erős terv három fő pilléréről szeretnék beszélni. Egyrészt a stratégiai beruházási terv létrehozása, azaz pénz, pénz, pénz, erről van szó. Másodszorban egy hiteles projekt pipeline-t akarunk kialakítani, amely megfelelő program felhasználással kapcsolódik össze. Az a fontos, hogy további támogatást akarunk megszerezni, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy ha nincsen megfelelő támogatás, nem jönnek létre a jó projektek. Ez a második pillér, nagyon fontos nem csak a projektek számára, hanem a kiegészítő program szempontjából is. A harmadik pedig egy becsvágyó roadmap vagy úti terv, mely a beruházási környezetet akarja javítani. Önök tudják, milyen fontos ez. A magánberuházók, hogyha nincsen egy előrejelezhető és stabil szabályozási rendszer, nem akarják beletenni a pénzüket a projektekbe, nem akarnak részt venni. A pénz, a projekt és a megfelelő szabályozói környezet. E három kell tehát a sikerhez. Röviden szólni szeretnék erről a három elemről, annak érdekében, hogy kihangsúlyozzam ennek jelentőségét a közlekedési ágazat számára. Remélem ezen közben, hogy lelkesültségemről is tanúbizonyságot tudok tenni. Hatalmas beruházásokra van szükség a közlekedés területében. A 9 európai koridor vizsgálata kimutatta, hogy több mint 75 milliárd eurós beruházásra van szükség minden évben a koridorok kapcsán, amelyek részeit adják a tenti hálózatnak. Tehát a 350 milliárdos projektből persze kitelne, de hát nem csak a közlekedésre kell ezt fordítani. Először is a beruházásnak nagyon nagy beruházási igények jelentkeznek a tiszta szállítási modalitások irányába. Mire gondolok? A belvízi hajózás és a vasúti közlekedés. Itt a hiányzó kapcsolatokat, illetve a szűk keresztmetszeteket létre kell hozni, meg kell szüntetni a tisztabb szállítási infrastruktúra, például a gyors elektromos feltöltő pontok a belvízi utak mentén, vagy az LNG-t ké, csapfolyós gázzal a motorokat feltölteni tudó kikötők létrehozása fontos, hiszen nem időzhetünk tovább a mi volt előbb a, a tyúk vagy a tojás dilemmánál. Másodszorban pedig új városi mobilitásra van szükség, és a városokat intelligensebbé kell tenni. Harmadsorban pedig nagyon fontos beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az európai szállítási rendszert a 21. század kihívásaihoz igazítsuk hozzá. Az intelligens szállítási rendszereket ki kell alakítani az európai szinten annak érdekében, hogy a meglévő infrastruktúrát a legjobban használjuk ki, és egy olyan infrastruktúrát dolgozzunk ki, amely valóban a felhasználók, az állampolgárok és a cégek érdekeit szolgálja. Az új Európai Stratégiai Beruházási Alap amelyet az Európai Beruházási Bankkal partnerségben hozunk létre, nagyon nagy jelentőséggel bír a közlekedés számára. Új lehetőségeket kínál ez, a fent említett igények beteljesítése, megvalósítása érdekében. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez az alap kiegészíti, de nem helyettesíti azokat az eszközöket, amelyeket amelyek már léteztek, a Connecting Europe facilitás, a kohéziós alap vagy az EIB hiteleit ahol az közlekedési ágazat eleve az egyik nagy kedvezményezet volt. 21 milliárd eurós kockázatkezelési kapacitása rendelkezik az új eszköz, és ilyen módon a kockázatosabb projektek is megszólíthatóak, amelyek kockázatosabbak, mint az EIB által ideig finanszírozott projektek. Hozzájárul ez majd bizonyos beruházási típuk finansz, típusok finanszírozásához, amelyek nem kapnak EU támogatást, vagy amelyek csak korlátozottan férnek hozzá pénzekhez. Például tiszta és intelligens szállítási rendszerekkel való át, jármű átépítés, az ERTMS, a Cezár, a gyors elektromos benzinkutak vagy villanykutak, hogy csak néhányat említsek. A legkifejlettebb projektekre koncentrálunk majd, amelyek az elkövetkező három évben útjukra indíthatóak. A Connecting Europe facilitás, ezek közül sok, sok tagállam már részt vett ezeknek az építésében, az innovatív pénzeszközöket nagyon jól fel tudja majd használni. Ez a beruházási alap az új kell, kereten belül még több eredmény elérését teszi lehetővé. egy a 15-höz, de akár még nagyobb részarányban lehet majd lendületet adni ezeknek a projekteknek. Világosan szólok tehát. A CEF költségvetésének 10%-a, mely az EU garanciához járul hozzá, nem változtatja meg a TNT e és az Európai Hálózat finanszírozási eszköz, vagy a Connecting Europe Facility prioritásait. E prioritások nem változnak. A CEF jelentős költségvetésem lehetővé teszi azt, hogy olyan projekteket is finanszírozunk, amelyek enélkül nem jöhetnének létre, főleg a nagy határokon átnyúló ö, szűk keresztmetszeteket kiszű, kibővíteni szándékozó projektek. Mi több, a tenté projektek mind a CEF-ből, mind a New alapból finanszírozásra számíthatnak. Ez pedig lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy ezeket a projekteket a nemzeti adósságból és deficitből kivonják, hiszen a magán beruházáshoz adott garanciákat az EU biztosítja, és nem a tagállami költségvetés. Nos, hölgyeim és uraim, kedves kollégáim, kedves képviselők, az új beruházási terv tehát nem csak a kiegészítő pénzeszközök finanszírozását hol szolgálja, hanem segít abban is, hogy meghatározzuk a megfelelő projekteket, és a projektek létrehozásához szükséges technikai segítséget is megadja. Ez lesz az egyik nagy kihívás, amelyel szembeállunk. Nem a pénz aggaszt ben engem, hanem a projektek. Van itt előttünk, még, pedig komoly munkatornyosul előttünk. Meg kell határiznunk ezeket a projekteket, amelyek a három fő kritériumnak megfelelnek. Melyek ezek? Először is. Olyan projektek legyenek ezek, amelyek világos EU hozzáadott értékkel bírnak. Olyan projektek tehát, amelyek az EU céljait szolgálják, az intelligens és tiszta mobilitás tekintetében tegnap este az új tenger hajózási igazgatási csomag, vagy Maritime Management Package-et mutatták be, és ez kitűnő példáját adja annak, hogy hogyan lehet a hozzáadott értéket megteremteni az európai szintéren, úgy, hogy hadrendbe állítjuk az érintett tagállamok és szakértők szaktudását. Mi a második kritérium? Olyan projektek legyenek ezek, amelyek gazdaságileg életképesek és nagy gazdasági, szociális hozammal bírnak. Azaz tehát munkahelyeket teremtenek. És itt igazán minnyájunkat arra szeretném bátorítani, hogy intelligens munkahelyeket hozzunk létre. Az egyetlen módja ennek, abban áll, hogy javítsuk a képességeinket. Harmadsorban. Harmadsorban olyan projektek legyenek ezek, amelyek már elég kiérlelt állapotban vannak ahhoz, hogy ez legalább az elkövetkező három évben útjukra indíthatók. Ez a három kulcskritérium tehát. Legyen hozzáadott EU értéke, legyen szocioökonomiai um, hozama, és három éven belül útjára indít, indulhasson. Bízom abban, hogy a közlekedési ágazat megfelelő projektekkel tud előrukkolni, melyek szocioökonomiai és pénzügyi előnyökkel járnak, mert nem a semmiből kezdjük a munkát, egyszerűen csak felgyorsítjuk a folyamatot, és a közlekedési projektek létrejöttének útját egyengetjük és egyszerűsítjük. Körülbelül 3 milliárd eurós beruházásra lehet számítani az elkövetkező három évben a bizottság részéről. Kikötők, vasúti vonalak, autóutak, ITS és tiszta üzemanyag technológiákra fordíthatják ezeket. A tagállamok már ez a közös bizottsági EIB Task Force számára benyújtottak projekteket, ezek közül pedig eh, nagyon sok éppen a közlekedési infrastruktúrára koncentrál. Az olasz elnökség kezdeményezésére a Christopherzen jelentés, mely holnap látja meg a hivatalos napvilágát, de a nem hivatalos napvilága már most is rávetül, hiszen itt van a kezemben, ez a Krisztoferzen jelenség jelentés a tenti koridorok kapcsán emelte ki az új projekteket, amelyekre különösen jól fordíthatók az Európai Beruházási Alapeszközei. Krisztoferzen úr a aki a Carlo Szekkével és Kurt Bódeviggel, az európai koordinátorokkal írta a jelentést, a következő szempontokat emelte ki. Egyes koridorok és hiányzó infrastruktúrális kapcsolatok, mint a Rail Baltic, Varsó és Tallinn között, vagy a barcelonai kikötőhöz való vasúti hozzáférés, vagy a Kíli csatorna upgrade-je, modernizálása. Másodszorban a business enablerek, azaz tehát a Dublini vagy a Valettai kikötő kialakítása. A harmadik csoportba tartoznak azok a városi projektek, mint például a brüsszeli mobilitási terv, vagy pedig a párizsi elővárosokba vezetendő új metróvonal, vagy pedig az elektromobilitási infrastruktúra a Csehköztársaságban. Ezek a konkrét projektek egyes különböző tagállamokból kirakadva. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A beruházási terv igazi lehetőséget kínál mindenki számára, de ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, hogy a köz és a magánberuházás arra figyelve, hogy a köz- és magánberuházás csupán akkor jöhet létre, hogyha megfelelő szabályozói környezetet teremtünk. Ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk. A beruházók megnyerésében nagyon fontos, hogy csökkentsük az adminisztrációt, a bürokratikus terheket, a fölösleges szabályozásokat szüntessük meg, és átlátható és világos szabályokat fogadjunk el. Ezért különösen elkötelezetten támogatom a REFIT kezdeményezést, és azt szeretném, hogy megfelelő, megalapozott gazdasági, környezeti és szociális hatástanományok alapozzák meg a beruházási terveket. Biztos feltűnt önöknek, hogy Juncker elnök három ö, közlekedési kezdeményezésről szólt múlt szerdán Strasbourgban a parlament plenáris előtt. A negyedik vasúti csomag, az Egységes Európai Égbolt és a Blue Belt vagy a Kék Öv kezdeményezésről beszélt. Ezek a kezdeményezések nagyon nagy jelentőséggel bírnak, annak érdekében, hogy a közlekedési ágazatot vonzóvá tegyék a beruházások számára, és ezekről az én mission letteremben, vagy küldetésről szóló levelemben expressis verbis szólok. Tisztában vagyok velem, hogy a parlament foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mi több, a negyedik vasúti csomag és a SZESZ 2 a holnapi közlekedési tanács ülésének napi rendjén is szerepel. Az önök segítségére van szükség abban, hogy öm, arra öm, biztassam a tanácsot, hogy végre cselekedjen ny- és nyissa meg a tárgyalást, és így jövő nyárra lezárhassuk a jogalkotói folyamatot. Remélem, hogy ebben önök szövetségeseim lesznek. Hölgyeim és uraim, a megfelelő szabályozó környezet létrehozása az európai intézmények, de ugyanakkor a tagállamok felelősségét is jelentik. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy megfelelő infrastruktúra használati szakpolitikát kell alkalmazni, a felhasználó fizet és a szennyező fizet elvének érvényesülnie kell, és biztosítani kell, hogy az infrastruktúrából beszedett eh, bevételt az infrastruktúrába forgassak vissza. Tudjuk bizony, hogy ez sokszor nem történik meg. Ebben a kontextusban tisztában vagyok vele, hogy az önök szakbizottságának néhány tagja azt szeretné hallani tőlem, hogy eh, támogatom-e vagy ellenzem-e a német útdíj a MAUT kezdeményezését, és biztos vagyok benne, hogy ma még felteszik nekem, nekem szegezik ezt a kérdést. Hagy tisztázzam már most is ezt a kérdést, nem akarom véka alá rejteni a véleményemet ezzel kapcsolatban. Ebben a specifikus kérdésben, és nem az ERO vinyettő irányelv, a, a ERO irá, vignettó irányelv ellen tét ellen, ezzel ellentétben a tagállami jogszabálytervezetekről nem tájékoztatják a bizottságot. Tehát a bizottság a MAUT vagy a német UDI személyautókra való kivetésének európai konformitásáról csupán akkor tud dönteni, hogy ezt a törvényt a német parlamenttel is fogadja. Jelenleg csupán két alapvető, néhány alapvető pontot szeretnék ismételten megemlíteni. Míg a bizottság teljes egészében támogatja a felhasználó fizetelvét, a user pays principelt, ugyanakkor nagyon éber lesz hogy megvizsgálja és nyomon követse, hogy ezt az elvet úgy ö, hajtják végre, hogy ö, teljes egészében tisztában, tisztában tartják az EU ö, jogszabályait, többek között a diszkrimináció tilalmának ö, alapelvét. Ezt nem kompromitálhatjuk, és bízom benne, hogy a német hatóságok teljes egészében megértik ezt. Természetesen a bizottság szolgálatait arra utasítottam, hogy szoros kapcsolatban maradjanak a német hatóságokkal, és minden számukra szükséges segítséget adjanak meg. Ahogyan a hírekben talán hallották is, nagyon pozitív találkozót folytattam le a német közlekedési miniszterrel e kérdésben. Nos, ahogyan már korábban mondtam, elkötelezett vagyok abban, hogy önökkel együttműködjem a kölcsönös megértés szellemében. Tisztában vagyok a mai szavazat, szavazásuk eredményei, eredményével. A közúti közlekedés biztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjéről, amelyet még Kalasz biztos elődöm indított útjára. Tájékoztattak rólam, hogy két éven keresztül intenzíven tárgyaltak a tagállamok erről a szövegről, és a bizottság minden rendelkezésére álló lehetőséget felhasznált annak érdekében, hogy előre vigye a dossziér tárgyalását. Természetesen örömmel tekintek a dossziére újra rá, és válaszolom meg az önök aggájait is. De mint tudják, a fő aggály az, hogy a szociális jogszabályok meghozatalam nem, nem is a szociális jogszabályokkal van a probléma, hanem ezeknek a szabályoknak a végrehajtásával. Azaz tehát, hogyha több jogszabályt hozunk, nem biztos, hogy a gyakorlat is jobbá válik. Ahogyan a meghallgatásom során is már beszéltem erről a programról, el akarom kerülni, hogy a jogszabályokat, az európai jogszabályokat más-más módon értelmezzék. Éppen ezért meglehetősen furcsa számomra, hogy a megfelelő, releváns jogsértések kategorizációjáról egy ilyen szöveget terjesztenek elő. Megoldás lehet ez, jó irányba mutathat, és ilyen módon lehet, hogy önök támogatás azt gondolom, hogy az önök támogatására érdemes ez a dosszié, de természetesen messze menőkig tiszteletben tartom az önök szavazásának eredményét. De jelezni szeretném természetesen, mindig mindent lehet javítani, jobbítani, tehát önöket is felkérem, hogy ennek a szellemében járjanak el. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Azt szeretném, hogy minél hamarabban az új kezdeményezésekre koncentrálhassam munkámat, amelyekről már a meghallgatásom során is beszéltem a szakbizottság előtt. Jelentősen szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a Juncker elnök által meghatározott prioritások érvényesüljenek. Meg vagyok róla győződve, hogy a közlekedés a növekedés motorjává, mi több a növekedés létrehozó tényezőjévé válhat. Komoly potenciál rendelkezik, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, nagyon fontos a közlekedés régióink összekapcsolásában, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egy energiahatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra álljunk át. Igenis lehetőség van erre. Minden kezdeményezésem fő célja az, hogy hoz figyelembe vegyük a közlekedés résztvevők igényeit, a állampolgárokét és persze a cégekét. És igyekszem olyan feltételeket meghatározni, amelyeknek segítségével az európai közlekedési ágazat fel, virágozhat. Milyen hiszek mind a technikai, mind a nem technikai innovációk szerepében mint az innovatív eh, business modelling, eh, vagy az innovatív szolgálatok, szolgáltatások kérdése is. E tekintetben a Smart Cities, az intelligens városok projektje is fontos szerepet játszik majd a munkatervemben. A bizottság december közepéig véglegesíti a 2015-ös munkaprogramját, és örömmel számolok be önöknek, az önök koordinátorainak e, a, a decemberi plenárison erről a munkáról. Ma este pedig Kramer úrral a biztosok kollégiuma és a parlamenti szakbizottsági elnökök eszmecseréjén veszek részt e program keretén belül. Örülnék, hogyha ez az eszmecsere felhasználható volna arra, hogy kialakítsuk, jobban kialakítsuk a 2015-ös munkaprogramunkat, de mi több, az elkövetkező 5 évet is jelentősen befolyásolnám. Egy hónap múlva azt mondhatom, hogy a közlekedési ágazat legfontosabb szereplőivel már találkoztam, találkoztam, fogtam majd lenni egy hónap múlva, annak érdekében, hogy megfelelő munkát tudjunk együtt végezni. Jobb és gyorsabb munkát végezünk az európai emberek az emberek érdekében. Az is a szándékom, hogy rendszeresen meglátogassam a tagállamokat, megvizsgálandó, hogy milyen konkrét kihatással rendelkeznek a mi döntéseink, melyeket itt Brüsszelben hozunk meg, az emberek a szereplők mindennapi életére, és megvizsgálandó azt is, hogy a projektek, amelyeket finanszírozunk, hogyan fejlődnek. És meghívom önöket is ezeket, ezekre a látogatásokra, és elmegyek az önök országába, illetve más országokba is. Remélem, hogy hallják őszinte, amit mondok. Őszintén kérem önöket fel az együttműködésre, örömmel tekintek ennek elébe. Bízom benne, hogy egy dinamikus és proaktív európai közlekedési ágazatot hozhatunk létre önökkel együtt, önökkel válvetve. Egy olyan közlekedési rendszert, amely megbízható mechanizmusként szolgálja majd a szereplőket, és így megvalósítja és felmutatja a sikeres közös európai belső piacot. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank, Frau Bulc. Köszönöm Bulc biztos asszonynak az előadást, és hogy felajánlotta a jó együttműködést, azt hiszem erre mi is csak ugyanezt tudjuk válaszolni, öt éves jó együttműködést akarunk a szakbizottság részéről, az Európai Bizottsággal, a tanácssal is persze beszélte. Ön is mondta már a negyedik vasúti csomag esetében is még húzódnak a tárgyalások, de azért nagyon optimisták vagyunk, hogy jó eredményre jutunk. A klímát védeni kell, ön is elmondta, Európát össze kell hoznunk, és munkahelyeket kell teremtenünk. Nos, erre szolgál a mai eszmecsere is, örülök az előadásának, és hogy eljött ma közénk. Az első körben a koordinátorok következnek, kicsit nagy az időszorítása. Ezért javaslom, hogy a koordinátoroknak két percet adunk, utána ön válaszol, és nagyon sokan jelentkeztek, ők majd egy perc hozzászólási időt kapnak. Erre is nyilvánvalóan reagálhat, majd remélem sikerül mindenkinek sorra kerülnie. Van de Kamp kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. A néppárt frakciója nevében szeretném üdvözölni Bulc asszonyt. Erre az, e- ezen az első ülésen, ahol az egész közlekedési szakbizottsággal találkozhat. Látja, hogy tele van a terem. Reméljük, hogy együtt tudunk majd működni önnel, és konstruktív bírálattal tudunk majd érni, hogyha szükséges. Két percem van, úgyhogy gyors leszek. A beruházási tervben, amit Juncker úr beterjesztett, a rugalmasság. Mennyire rugalmas? A magánvállalkozások szeretnének beruházni, de az Európai Bizottság szeretne ennek a részévé válni, és ezzel kapcsolatban vannak félelmek, hogy ami a magánberuházásokat illeti, ez azt fogja jelenteni, hogy elvesztik a támogatásokat. Szeretnénk, hogyha mind a kettő párhuzamosan lehetséges maradna. Juncker úr azt mondta, hogy a KKV-knak lehetőségük kellene, hogy legyen arra, hogy beruházzanak például akár a környezet védelmét is figyelembe vevő fejlesztésekbe. De Európában senki nem várja azt, hogy egy egységes európai útdíjrendszer lesz, viszont jobban kellene koordinálni a már meglévő útdíjrendszereket. Annak érdekében, hogy könnyebb legyen az útdíjat begyűjteni. ezt lehetne egyszerűbben és nyilvánvalóban csinálni. És szerintem itt érdemes figyelembe venni azt, amit a német kormány mondott. Nagyon gyorsan még a légi közlekedésről. Nagyon sok probléma van ezen a területen, különösen az EU-n kívüli versenytársakat illetően. Tudná pár szót szólni arról, hogy ön hogy próbál majd ezzel a problémával megbirkózni az elkövetkezendő években? Hiszen szeretnénk, hogyha a légi közlekedési ipar fennmaradna. Ismerjártuk következik. Mi is üdvözöljük Önt a szocialisták részéről itt a szakbizottságban. Remélem, hogy jól együtt tudunk működni a következő öt évben. Azt hiszem, sikeresek leszünk. Három kérdésem lenne önhöz, biztos asszony. Először is talán a legkellemetlenebb, hogy visszatérünk a német UDI rendszerre és tegnap óta Németországban a pénzügyminisztérium részéről készült egy tanulmány, mi szerint a német autósokra nagyobb teherhárul belátható időn belül. Ez sérteni egyébként a német koalíciós szerződést is, de hát nyilván nem erről akarok itt beszélni. Megszületett a törvény javaslat. Ön azt mondta, nem kíván erre még, vagy nem tud erre még reagálni. Azért egy kérdésem lenne, ezzel kapcsolatban kikristályosodik egyre inkább, hogy Németországban igyekeznek két különböző törvényt hozni. Mindenkinek egy útdíjról szóló törvényt, az Európa konform, aztán egy német törvényt akarnak, amely foglalkozik az adóval, a német gépjármű adóval, ugyanis ott egy csökkentés lenne annyival, amennyit kifizet valaki údíjként. Ön szerint igennel vagy nemmel válaszoljon Európa jogilag konform ez vagy nem, aztán második a Mission letterében a negyedik oldalán, az, és azt mondta egyébként a meghallgatáson is, hogy a social dumpingot ellenzi, és milyen konkrét javaslatai vannak erre vonatkozóan pillanatnyilag. Aztán az utolsó kérdésem a 10 pontos tervvel foglalkozik, amit Juncker elnök úr jelölt meg, ott még csak meg se említi a közlekedést milyen fontosságot tulajdonít a Juncker Bizottság a közlekedésnek. Köszönöm. Robert Zile. Köszönöm szépen. Én is azzal szeretném kezdeni, Bulc asszony, hogy az ECR frakció nevében üdvözlöm Önt. A három pillérről beszélt a tekintetben, hogy mitől lesz hiteles egy projekt. És hogy lehet ezt a 3 milliárdos, 350 milliárdos alapot jól elkölteni. De ezek nagyon piacorientált dolgok, amik aggasztanak engem. Az a TNT iránymutatások és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a korridor projektek, ezek a kevésbé sűrűn lakott területeket szeretnék a központi területekkel összekötni. De elméleti szempontból persze ez nagyon jó ötlet, nagyon érvényes, viszont az infrastruktúra, és az is jogos volt, hogy az infrastruktúrából begyűjtött pénzeket újra az infrastruktúrára kell költeni. De ez azt jelenti, hogy a nagy közlekedési projektekre kevesebb pénz fog jutni, mert ezeket valószínűleg helyi szinten költik, költik el, ráadásul a nagy projektek nagyobb kockázatot is jelentenek. És ezért gondolom azt, hogy nagyon kockázatos a helyzet, amit egyébként ön is említett, az, hogy az Európai Hálózat finanszírozási eszköze a 10%-ot egy új alapba tesz. Ez is kockázatos. Van-e valami felső határ az európai finanszírozás tekintetében, e, mondjuk a hálózat finanszírozási eszközön belül? Tehát, hogyha mondjuk az EU társfinanszírozásában valósul meg 85%-ban egy projekt, akkor a tagállam, a helyi önkormányzat az egyáltalán nem fog már komoly szerepet vállalni ebben. Tehát ezekre a kérdésekre nagyon fontos választ találni, hiszen sok képviselő számára ebben a szakbizottságban ezek fontos kérdések. A szociális dömpingre már most sajnos nem tudok kitérni, majd később. Gizini Meissner a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos asszony, amit elmondott a terveivel kapcsolatban. Az a benyomásom, hogy Juncker meg fogja tanulni önnel, hogy közlekedés nélkül semmi sem megy. Ön nagyon meggyőző volt, és azt hiszem világos. Mindenképpen a közlekedés az a vérkeringést jelenti az egységes piac számára, és az embernek is szüksége van a vérkeringésre ahhoz, hogy működjön. Ugyanez vonatkozik a gazdaságra is. Azt gondolom, hogy ezt meg kell változtatni a 10 pontos programban. Nos, egy néhány megjegyzés arra vonatkozom, amit ön mondott a beruházási csomaggal kapcsolatban, hogy, és az új lehetőségek, hogy még jobb finanszírozást biztosítsuk, Ön azt mondta, akár az is előfordulhat, hogy semmit se kell beruházniuk a tagállamoknak, mert ön azt mondta, hogy projekteket ki tudnak zárni a saját adósságaik alapján ez csak európai és magánberuházásokkal ez működhet, és kivételes esetben ez útépítés is lehet. Tudom, hogy a vasúti közlekedés, illetve a kötött pályás közlekedés, illetve vízi közlekedés fontos, de azért érdekes lenne ez az utakra nézve. És a következő az útdíj. Az útdíjra már két kérdést feltettem írásban is, de ez kompatibilis az jogilag, amit Németország javasolt. Van egy kiegészítő kérdésem is. Én is úgy gondolom, user pays-ból, user pays, hát a szennyező fizet elve, ez nagyon helyes dolog. Mi lenne, hogyha egy tagállam azt mondja, hogy egyáltalán nem adóztatjuk meg a járműveket, és mindent a szennyező vagy a használó fizetelven működtessenek, ez elfogadható lenne az önvéleménye szerint. Az utolsó pont, amit még felvetnék, az az, hogy ön említette, hogyha a tagállamokba elutazik, akkor szívesen elkísérhetjük önt, amennyiben van időnk. Én ezt nagyon jó ötletnek tartanám, ilyen eddig nem volt, és azt gondolom, hogy tényleg együtt kell késztetni a tagállamokat arra, hogy kérjenek projekteket, indítsanak projekteket. Németország részéről én szívesen ott vagyok, és azt gondolom, hogy forduljon hozzánk, hogyha egy tagállam nagyon valakodik, akkor mi is tudunk nyomást gyakorolni, hiszen a projektekre szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megy a külön. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. nagy lelkesedéssel várom az együttműködésünket itt a parlamentben, a szakbizottsággal illetve a tagállamainkban is, amennyiben ez lehetséges. Örülök, hogy hallottam a prioritásairól, hogy az európai közlekedési politikát átfogóbbá és egységesebbé szeretné tenni. Ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy milyen támogatást vár az Európai Parlamenttől ehhez a munkához. Nagyon lelkes az, és lelkesé tesz az is, hogy gördülékenyebbé, hatékonyabbá és környezetbarátabbá váljon a közlekedési rendszerünk. Szerintem a klímaváltozás elleni küzdelem is egy nagy ö, kihívás, ami az elkövetkezendő években rendkívül fontos lesz számunkra. És egy kicsit aggaszt az, hogy nem haladunk elég gyorsan, és ezeket a nagy problémákat még mindig szőnyeg alá seperjük. A globális éghajlat megállapodás az azt fogja jelenteni, hogy nem sokára az ipar helyett most már a közlekedésre kell összpontosítani, ami kibocsátások legnagyobb forrása. Ez nagy kihívás, de ugyanakkor lehetőség is, hogy intelligens és zöld közlekedési politikák révén jobb életkörülményeket biztosítsunk, egészségesebb állampolgároknak és jobb munkahelyeket is biztosítsunk. Szerintem tehát ez kihívás és lehetőség is. Egyik prioritást élvező téma lesz -e ez a bizottságban. Madeli. Karima Deli következik. Jó napot kívánok, biztos asszony, üdvözlöm. Üdvözlöm szakbizottságunkban. Nagyon konkrét leszek. Azt szeretném tudni, hogy gyorsan mit fog tenni, különösen a közlekedés politika területén a COP csúcs találkozóval kapcsolatban. Limában lesz egy év múlva a klímaváltozással kapcsolatos csúcs aláíróinak az újabb találkozója, és bizonyára tudja, hogy a szakbizottságunknak is van szerepe ebben, de az európai energia kérdésekkel kapcsolatban is érdeklődünk. Tehát ezekkel a szektorokkal kapcsolatban, amelyek nagy mértékben a benzinen és kőolajon nyugszanak, mit tud tenni a közlekedés politika területén, és hogyan tudja integrálni a különböző szakpolitikákat, hogy az olajfogyasztást csökkentsük, és ezzel használjunk a klímának. Még egy prioritás, tudna-e pontosabb információkat adni arról, hogy például a légi közlekedés területén mit tud tenni, ahol szintén nagyon magas az, az, az idegházhatású gázok kibocsátása. Például adókkal, vagy más prioritást élvező cselekvésekkel szeretné a szennyezést csökkenteni. Aztán beszélt a Juncker programról és a 350 milliárd euróról az Európai Bizottság hogyan tud igent mondani haszontalan projektekre. Én olyan projekteket szeretnék látni, amelyek nem csak gazdaságilag életképesek, hanem olyanok, amelyek, mint például a Lyon-Torinói út, vagy például mondjuk a foglalkoztatás területét is vegyük figyelembe, hogyan fogják a külső ö, költségeket csökkenteni amelyek a közlekedés területét érintik. Például gondolok itt a balesetek számára. Ezeket az elmeket hogyan tudja csak kezelni? Lundgren képviselő kap szót. Hát, Köszönöm szépen. Örülök, hogy eljött biztos asszony. Szeretném elmondani mindenek előtt, hogy azt is vizsgáljuk, mi az, ami nem működik a törvényi szabályozás alapján. A kabotást, illegális belföldi szállítások az EU jogalkotás védelme alatt, ez így nem működik. Itt van a saját hazám például, Svédországról beszélek. Hét munkanapos határt jelöltünk meg, és utána ki kell menni az országból, és a nagy szállítók viszont erre úgy reagálnak, hogy kiviszik a kocsit Déniába, aztán visszahozzák. Ilyen módon gyakorlatilag megkerülik az egész rendszert. Ezzel gyakorlatilag tönkreteszik a belföldi szállítást nálunk. A sofőrök pedig 500 eurót keresnek, külföldiek, és egész nap az autóban ülnek egész hónapon keresztül. Itt rabszolgaságról van szó, egy modern rabszolgaságról, ne felejtsük ezt el. Nézzük meg, az emberek valamit főznek a kocsi mellett, nem tudnak megfelelően zuhanyozni, tisztálkodni, ez botrány, ami itt történik, és ezt az EU törvények védik. Tehát a kabotást meg kell változtatni ennek a szabályozását. Itt tennünk kell valamit, ez így nem működhet tovább. Arról nem is beszélve, hogy itt vannak a hamisított jogosítványok, óriási probléma. 10 ezer euróért lehet szerezni egy jogosítványt nálunk Svédországban, amennyiben valaki profi teherautósofőr akar lenni, de aztán fölmegy az ember az internetre, és 400 euróért megveszi ugyanazt a papírt. Ez így nincs rendjén. Az emberek nincsenek jól kiképezve, nincsen tapasztalatuk, igazából még rendes ö, jogosítványuk sincs, hogy vezessenek egy autót. Nem tudunk valamit megváltoztatni ezen? Köszönöm szépen, ez volt az első forduló. Lezárom a listát. Sokan vannak, ott majd egy perc lesz a hozzászólások ideje, de először a biztos asszonynak adok szót, hogy reagáljon a koordinátorokra. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Örülök, hogy itt komolyan veszik ezeket a kérdéseket, és valamennyien törődnek vele tényleg ez a legfontosabb az egységes belső piacon, ez a fordítókorong, ez működteti az egészet, ez a mi felelősségünk, hogy ez így működjön, és hogy jó munkát végezzünk a következő években. Most pedig választ igyekszem adni az összes kérdésükre, amit eddig feltettek. A kollégáim is segítettek sokat, hogy megértsem, és feljegyezem az összes kérdést. De hát, ha nem tennék valamit helyén valóan, akkor kérdezenek rá újra, kérem. Először is többen hivatkoztak a 300 milliárdos csomagra. Van Kampur is felvetette a témát, és többen mások is rákövetkezően. Amit én el tudok mondani az az, hogy a 315 milliárdos projekt nem veszel pénzt, nem emel le pénzt más számlákról. Ez egyszerűen egy másik, egy új mechanizmus. 10%-ot kivetünk a CEF projektekből, és itt egy erősítő projektet kívánunk, és ezzel kívánunk generálni 100 milliárdos beruházást mi úgy becsüljük, hogyha a CEF-ben elég sok projekt van, amit ilyen jellegű finanszírozásban tudunk részesíteni. Persze ezen még dolgozni kell, amit el, el kell végezni. Ezért gondolom, hogy a közlekedés lehet a legnagyobb nyertese ennek az új rendszernek, hiszen az egész költséget is egy harmada hozzánk juthat ebből az alapból. Ne felejtsük ezt el és hogyha hivatkoznak is a Juncker féle agendára, hogy nem szól külön a közlekedésről, de hogy mindenhol benne vagyunk a munkahelyteremtésben, a növekedésben, a beruházások erősítésében, a szabályozási keret kialakításában, közlekedés mindenhol van még hozzá a legfontosabb szerepként, vagy fontos szerepként, és nézzük meg, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt realizáljuk is de kifejezetten őszintén kell beszélnünk erről. Nézzék meg a Twittert, a Facebookot, mit mondunk erről, mi vagyunk a legaktívabb csoport ebben az ügyben. Igyekszünk tájékoztatni az embereket, hogy mit csinálunk, hogyan tesszük, és mik a nagy előnyei a fellépésünknek természetesen, ha, mi az, ha azt mondom, hogy mi, akkor mindenkire gondolok, aki részese a közlekedésnek, hiszen mindenkire szükség van, minden forrást be kell vonni, ez a közös munkánk alapja mi volt a konkrét felvetés a beruházással kapcsolatban? Önök is tudják, hogy a következő hónapok rendkívül fontosak lesznek a 315 milliárd kapcsán, és támogatást akarunk szerezni odakint a közvélemény körében. Bizalomra van szükség, és vonzónak kell lennünk a befektetők szemében. Ez a munka csak most kezdődött, és abban bízom, hogy önök is besegítenek ebben. Különböző mechanizmusaink vannak, Zile úr is rákérdezett erre, itt van a kohéziós alap, és ehhez, ehhez nem nyúlunk hozzá. Ez érintetlen, ez egy döntés. Vagyis, ami minket illeti, a 2014-20-as mechanizmus vonatkozásában elég komoly pénzünk van, nagy pénzünk van, amit konkrétan infrastruktúrára kell költeni, és általában közlekedésről beszélünk. Nem ismerem fejből a számokat. 1,2 milliárdról beszélünk Szlovénia esetében, és a legtöbb pénz a közlekedésbe fog menni Szlovéniában. Ez az egyik mechanizmus például. A másik mechanizmus a hitelek, a klasszikus EIB hitelek, vagy EBB hitelek ezek még mindig megvannak, ezek a mechanizmusok. Aztán minden bizonyal hallottam az új mechanizmus hosszú távú beruházási projektekbe is beszáll. A fenntarthatóság egy kulcs szó itt. Ez megint csak egy másik mechanizmus. Tehát, mint mondtam, különböző típusú projektekhez különböző mechanizmusok vannak, és ami a 315 milliárdos alapot illeti, el kell indítani ezeket, és értéket kell velük teremteni. Ez egy alapvető felvetés, de természetesen a beruházákról van, beruházakról van szó, őnekik kell beruházniuk, és ez bizalom kell. Automatikusan semmi sem megy. Éppen ezért ezt a munkát el kell végeznünk, hogy megnyerjük a bizalmat. Jó, köszönöm, elnézést kérek. Na, egy ponton nem szabad ennyire leragadni. Aztán volt egy kérdés a légi közlekedés tisztességes verseny. Az Európai Bizottság párbeszédet indított, konkrét párbeszédet egyes régiókban. Ön a nemzetközi szerződésekről beszélt, vagy szerződés. Itt vannak az öbölmenti légitárságok, nyilván mindenkinek ez jut erről eszébe. És a szándékunk, a célunk az, hogy az átláthatóságot és a garanciákat is biztosítsuk tisztességes verseny alapján, ez magától értetődő. És a második ülésünk során októberben itt Brüsszelben a párbeszéd keretében és komoly vitákat folytattunk a tisztességes versenyről. Beszálltak ebbe az menti társaságok is, apró lépés, de elkezdődnek a tárgyalások, elkezdődik az eszmecsere, és akkor készítettünk egy menetrendet, arra, hogy egy külön munkacsoportot hoztunk létre, hogy kialakítsunk egy tisztességes versenyzáradékot a megállapodásokban. Tehát sok minden történhet itt 2015-ben, még Katarban is a párbeszéd keretében. Ez egy példa csak. Önök is tudják, hogy keményen dolgozunk, a nyílt égbolt és más ügyekben vegyük például Oroszországot, a kapcsolatainkat, természetesen itt ki kell várni politikai döntéseket is de mi készek vagyunk, hogy tovább menjünk. Hogyha a politikai helyzet javul, akkor uh, igyekszünk azonnal belépni és tisztességes megalapodást kötni. Ertug úr egy sor kérdést tett fel, remélem valamennyire ki tudok térni. Ugye itt az adórendszer, a gépjármű adó és az útdíj szétválasztása, ez, amit felvetett. Bár nagyon nem szívesen szólok hozzá, ez remélem megérték. Még nem láttam dokumentumokat erre vonatkozóan. Vagyis minden éppen folyós, Mi hallok valamit, újságíróktól hallok valamit, kommentárokat hallok, miniszterrel is, úrral is beszéltem, ő is elmagyarázta dolgokat, de én szeretnék látni valamit, mikor van kész a dolog az egyetlen pozíció, amit elfoglalok itt, az az, hogy nem kommentálok semmit. Nem lenne tisztességes most hozzászólni, mert nem láttam dokumentumot. De természetesen közelről kísérjük a dolgokat, figyeljük a dolgokat volt párbeszéd a német kollégákkal, és felkínáljuk a segítségünket, amennyiben bármiféle jogszabályt kívánnak alkotni. Nem tudom, mit akarnak tenni, de az EU szerződések őreként meg fogom tenni, amit meg kell tennem, és ez jogi szolgálat a rendelkezésemre áll. Bennük bízom, nem az én személyes ítéletalkotásomról van egy szó. Jó lezártuk, csak félbe szakítom. Hogyha ilyen hosszasan beszél, akkor tovább kell maradni. Húsz további kérdés van még, és mindenki választ vár. Akkor pedig egy néhány szót szeretnék szólni a zöldekről, a zöldügyekről. Elkötelezett vagyok a zöld agendával kapcsolatban az első tényleges sokkom az volt, amikor készültem itt a meghallgatásra. Ha láttam, 93%-ban, 95%-ban olajjal közlekedünk Európában. Ez egy sok. Itt nagyon keményen kell dolgoznunk, hogy csökkentsük az olajtól való függőséget, és ha ezt csökkenteni tudjuk, akkor az emissziókat is csökkentjük. Egyetértek a kollégákkal, akik ezt az ügyet felvetették dolgozunk már a témán. Nem akarok túl korán hozzászólni ehhez. Az év elején jövőre bemutatok egy anyagot, amely tartalmazza a véleményünket, és akkor remélem támogatni tudják majd ezt. Egy sor kérdés volt egyébként a külső költségek, az externális költségeket természetesen be kell ezeket vonni, ahol csak lehet egy nyílt elszámolási, átlátható elszámolási rendszeren keresztül. Egyértelművé kell tenni, hogy mit számolnak fel. Vannak mutatók, vannak államok, akik ezt megteszik itt Európában figyeljük a modelljeinket, ez egy bátorító dolog, hogy ők ezt meg tudják tenni, remélem, hogy ez lesz a közös gyakorlat nem sokára. Mi mindenképpen támogatjuk ezt. Transzparencia és inkluzív költségképzés, tehát bevonni a külső költségeket, az extern költségeket is. És Deli asszony kíváncsi volt, hogy mit teszünk a COP15 esetében el kell, hogy mondjam, hogy ez Sefcsevics alelnök úr felelősségébe tartozik ez, de mi beleszólunk ebbe, mert játsszuk azt, amire szükségünk van, azt a szerepet, amint csak lehet az új évben be, lépünk ebbe, és el fogom mondani önöknek a gondolataimat ezzel kapcsolatban. Remélem ki sikerül közös véleményeket kialakítani ebben, aztán közvetlenül reagálok is a kollégám kérdésére harmadik államokból érkező beruházókra vonatkozóan. El kell, hogy mondjam, üdvözöljük őket, ha van beruházó, csatlakozzanak a beruházók sorába, fontos, hogy beruházunk az infrastruktúránkba, hogy hol és milyen feltételek mellett, ezt még nekünk meg kell határozni először. A legutóbbi számok azt mutatják, hogy 700 milliárd euróról beszélünk. Ugye ennyi a teljes összeg, hogyha modernizálni akarjuk a közlekedési rendszerünket. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban nem megfelelően viselkedtünk ezen a területen. Remélem, hogy mi magunk is sokat tudunk tenni, de örülünk, ha beszáll további beruházó is. Lundgren úr is említette, meg mások is, Ertug úr is említette a szociális dömping témáját. Én tényleg a meghallgatásomon már hozzászóltam ehhez a szociális dömping gyakorlata. Tényleg itt kizsákmanyolás van, és nem tisztességes verseny helyenként. A meghallgatásomon elmondtam, ez a gazdasági perifériákon játszódik le ez a szerencsétlen dolog. Van tennivalónk, és tudunk is tenni, nem arról van szó, hogy ne reagálhatnánk. Biztosítani kell azt, hogy az összes szabályozási keret tényleg betartásra kerüljön, és tényleg a szabályokat használnunk is kell, és eleget kell tenni a szabályoknak, és az összes az összes szereplő felelőssége a szabályok betartása. Nem csak a bizottságról van szó, itt megosztott felelősségekről, hatáskörökről van szó, tehát a tagállamok is benne vannak. Kérem önöket, segítsenek abban, hogy a tagállamok ténylegesen betartják a szabályokat, és elősegítik a szabályok betartását. Azt gondolom, hogy mi magunk nem tudjuk megtenni ezt egyedül. És a mindenképpen ragaszkodnék a szabályok betartásához, mindent elkövetünk. Kicsit hosszabb ideig maradok, de szeretnék tisztességesen válaszolni az összes feltett kérdésre, ahol csak lehetséges. 25 további kérdés van már. Foster asszony. Köszönöm szépen. Egy perce van. Köszönöm szépen. Egy néhány vélemény szeretnék közölni. Látom, hogy bizonyos területeken vannak komoly érdeklődések. Például a versenyügyében a piacról kell beszélnünk, magánberuházakra van szükség. Ők viszont versenyhez szoktak, ők hatékonyságot akarnak a legfontosabb téma a növekedés és a munkahelyteremtés, és, és a közlekedés, a közlekedési biztosnak mindenképpen foglalkozni akar a környezeti és munkahelyteremtési témákkal is. Ez az egyik legfontosabb ügy, ezt nekünk figyelembe kell vennünk, foglalkoznunk kell ezzel, és ezt elvárjuk a biztostól is. És hát természetesen a szakbizottságnak is van itt egy dolog, két dologról szeretnék beszélni Zila úr említette, a részletekről is beszélt természetesen. Itt nagyon sokat kell még tenni, egy kicsit csalódott vagyok, én is külön akarok beszélni ezekről a témákról. A lakosok 85% az Egyesült Királyságban a szigeten él, tehát és nyilván itt az egységes Európa, ugye őnek rászorulnak a régi közlekedésre, és ne keveset beszélnek erről a programjukból. Itt egy nagyon komoly infrastruktúrára van szükség. A másik terület, ami Szigetországként fontos, természetesen legköz, örülnék, hogyha többet tudna beszélni a légitársaságról, és meg tudnánk beszélni ezt a témát. Köszönöm, hogy eljött a mai napon. Köszönöm. Luis de Grandes, Pascal. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt a szakbizottságunkban. Itt a meghallgatás során általánosabb megközelítést alkalmaztunk, most már a részletekről beszélünk. Németország az UDI-ról beszél sokat, arról szeretne megtudni, mi pedig Junckertől várunk valamit, ugye 300 milliárdról van szó, és a tagállamoknak is hozzá kell járulni. ehhez. Vannak projektek, amelyek eh, komoly szocioökonomiai hatásokkal járnak. Spanyolországban a munkanélküliség az első számú téma, ezzel ellen akarunk fellépni. Mi a helyzet a konkrét projektekkel Spanyolországban, amelyeket Spanyolországban szeretnék végrehajtani? A Juncker terven belül fontos az, hogy a tagállamok hozzájárulását is figyelembe tudjuk venni, és eh, fontos, hogy ezeket a pénzeket ne számolják bele az államadóság van Dalen kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni itt a körünkben. Legközelebb talán több időt kellene szánnunk erre, így nagyon gyorsan kell haladnunk, ön se tud jól válaszolni igazán ilyen rövid idő alatt. Most két pont, itt említett a 2015-ös programról, az én tippem az lenne, hogy gondoljanak elsősorban a nagyobb teherautókra, a hosszabb teherautókra, a, ezek úgynevezett ökoteherautók, hiszen nagyobb terhet tudnak szállítani. A szociális dömping, a tisztességes verseny, erről nem szólt a bevezetőjében. Igenis, ez szerintem legyen a listáján nagyon elől. Gazdaságilag nagyon nehéz helyzetben vagyunk és mindig van egy spirál, ami lefelé hát Itt van a belvízi hajózás, de gondoljanak itt a légiközlekedésre is. Zsorsbach. Herzlichen, herzlich willkommen, Frau Köszönöm szépen. Hát láthatjuk az új dinamikát, és látjuk, hogy van itt egy motor a közlekedés területén Két pontot vetnék fel, először a közúti közlekedés, itt nagyon súlyos biztonsági problémáink vannak a szociális dömpingen keresztül is, például amit említett, nem csak a sofőrökkel van gond, műszaki nehézségek, problémák is vannak, környezeti problémák, terhelés problémák is vannak, és a közlekedés itt minden, mindenféle nehézséget mutat, amivel máshol is találkozunk. Ön is úgy gondolja, hogy fókuszálni kellene ezeket az erőfeszítéseket. Nem feltétlenül kell egy ügynökség, de ebbe az irányba gondolni Ön említett, hogy a közlekedés a gazdaság motorja, ehhez szükség van üzemanyagra és foglalkoztatókra is, de hiányzik az Európai Unión belül a szakemberek egy tömege. Nem csak a teherautó sofőrökről van szó, ezen a területen tud-e tenni valamit, hogyha hiányoznak a szakemberek? Krisztin Raboldalon. Merci, madame la Köszönöm szépen, biztos asszony az előadását és az első válaszait, amelyek nagyon bátorítóak. Három pontra szeretnék visszatérni. Az első a negyedik vasúti csomag. Optimizmussal tölt el, amikor azt mondja, hogy nyárig sikerül ezt lezárni, hogyha a politikai ö, oldal nem halad nyárig, akkor mit tesz? A technikai oldalról tudjuk, hogy már nagyon jól áll, az elődjének is köszönhetően. Aztán a Juncker terv és a közlekedésbe való beruházások. Ezzel kapcsolatban teljes mértékben elégedett voltam, amikor ön azt mondta, hogy szeretnék a tagállamok részvételi dátumának a kérdését kizárni. És hogy az a friss pénz, ami a 100 milliárd elérése előtt elkölthető, ezzel kapcsolatban van-e egy minimum ö, felső szint felső határa. Többi kérdésre sajnos most nincs idő. De, de Monte. Isabella de Monte kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is üdvözlöm a biztos asztonyt. Egy csomó kérdésem van. Egyrészt a Juncker terv kapcsán, hiszen az úti terv létezik. Azt szeretném tudni, hogy lehet-e ezek között még változtatni, választani, és hogy hogyan lehet biztosítani ezt, hogy minél gyorsabban valósággá várjon ez a terv. A másik kérdésem a kabotásra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy itt valami átalakulást érjünk el, hiszen negatív kihatással vannak az egyes tagállami szabályozások. Kérdezem, hogy léteznek-e tanulmányok amelyek alapján a jelenlegi jogszabály gyakorlat és pozitív hatását lehet vizsgálni, hiszen erre lehetne alapozni a jogszabály módosítását is. Köszönöm. Köszönöm. Massimiliano Salini kapszót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, biztos, az, és jó munkát kívánok valóban. A CEF-re kérdezek rá. A CEF és az új beruházási terv kapcsolatára kérdezek rá. 3 milliárd, amit ma tudunk, lesz a CEF hozzájárulás, a CEF hozzájárulás az új alaphoz, mai tudásunk alapján. Tehát az EU 16 milliárdjából 8 ezer le van fedve. 3 milliárd egy komoly összeg. És azt volna kívánatos, hogy megfelelően használjuk ezt fel. Tehát az első kérdésem a következő. Nem minden beruházás rendelkezik ugyanazon kifizetési ritmussal, hogyha 3 milliárdot levonunk a CEF-ből, és magán beruházásokkal próbáljuk ezt megnyerni, illetve pótolni, akkor a kifizetések rövid határidejével számolunk, már pedig nem mindig ilyen az élet. Tehát kérem, hogy kommentálja ezt a problémát, hogyan látja megoldhatónak. Köszönjük, Markus Péper a következő. Köszönöm szépen, biztos asszony. Beszélt az új projektekkel szám, szemben támasztott igényekről, európai többleti, többletérték, szociális és gazdasági hozam, és tervezési érettsége. Ugyanezt mondtuk a Connecting Europe facility vagy az Európai Hálózat fenntarthatósági eszközzel kapcsolatban. Létezik ez a Connective Europe facilitás, vagy magyarul az Európai Hálózat fenntarthatósági eszköz. Kérdezem, hogy ezt az új eszközzel hogyan akarja kompatibilisá tenni. Köszönöm szépen, most pedig eh, Marinescu képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm biztos asszony a bemutatóját. Kérdezem, hogy a CEF rendelet módosítása kapcsán eljön a parlamenthez, hiszen nagy vita van ebben. Egyrészt a pénz kapcsán. Döntöttünk egy pénzösszegben, összegben most megváltozott az összeg. Aztán döntöttünk arról, hogy mely projektek kerüljenek be a finanszírozás listájába, illetve hogyan pántlékezzük a pénzt. Most ön pedig egy teljesen más projekt listát mutat be nekünk. Úgy gondolom, hogy önöknek, nem önök személyesen, hanem a bizottságnak minden projektet be kellene mutatniuk. Ezt csak zárójelben mondom, de most az általunk döntöttektől eltérő projektekről beszél nem ezek szerepelnek a rendeletben, tehát úgy gondolom, hogy igenis a parlament elé kell majd állnia, hogy bemutassa módosításokat. Köszönöm szépen, Ajala Szenders képviselőasszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm én is, biztos asszony. Először is aggájaimról szeretnék beszélni. Azt mondjuk 300 milliárdos projekt, ám aztán a Juncker programban esetleges kockázatok jelennek fel, és ez alapján esetleg módosítani kell majd a rendőletet. Tehát remélem, hogy sikerül itt megállapodásra jutni. Ami pedig eh, a adósság csökkentését illeti, ez alapvető hogy ezt elérjük, tehát hogy a, a költségvetések ne adósodjanak el jobban. Kérem, hogy ez pontosítsa ezt az összefüggést. Másodszorban holnap a tanácsban bemutatja majd a projektek listáját. Ám voltak éppen 2015. február 22-én, bocsánat, 26-án lesz a projektek beadási határideje. Milyen listát akar holnap bemutatni? Kérdezem ezen felül, hogy az európai többletértékkel kapcsolatos ítéletet kihozza meg, hogy ez fennáll-e vagy sem. Köszönöm. Ivo Belet. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos a itt vagyok középen. Két rövid kérdésem van. Az elsőt már feltették, a szociális dömpingre vonatkozik ez, Van Dalen kollega is erre kérdezett rá egyetérte azzal, hogy ez probléma, és hajlandó ezt a szociális biztossal közösen, Mariam Tajszánál közösen prioritásos kérdésként kezelni. A harmadik, a másik kérdésem pedig arra a csomagra vonatkozik, amelynek a tárgyalása megakadt. Hiszen az állami állami támogatási iránymutatásokat módosítják. Kérdezem, tehát ennek a dossziének az ügye hogyan áll? Köszönöm. Daniela Ajútól tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, biztos az, hogy itt vagyok. Először is azt szeretném mondani, hogy nem osztjuk önnel a lelkesedését a Juncker terv kapcsán, mert sajnos világossá vált, hogy itt egy pénzügyi mahináció eredményei áldozatai vagyunk. Voltak éppen csak átcsoportosítják a pénzt, és nem győzött meg bennünket ez a beruházási terv. Hét évig szenvedtünk a válságtól, és ez elkeseredésbe taszított az országainkat. Tehát érdemes volna tehát Junckernek elmondani, hogy a megfelelő szociális és gazdasági megtérülés szempontjáról beszéltek, ugyanakkor az egyes tanulmányok megmutatták, hogy a Torino-Lyon kapcsol, összekapcsolódásnak nincsen semmilyen szociális-gazdasági hatása, mitőbb folyamatosan csökken a forgalom, de mégis folytatni akarják? Ez a kérdésem. Folytatni akarják a munkát? Köszönöm, Matisz von Mildenborg. Köszönöm szépen, én is örömmel tekintek ez a közös együttműködés elébe a következő öt évben. Nagy kihívások előtt állunk. Egy specifikus kérdésre akarom felhívni figyelmét az új pénzeszközök kapcsán. Tegnap eszmét cseréltünk az ex ante értékelésről és a pénzeszközök potenciális felhasználásáról az európai hálózat fenntarthatósági eszköz kapcsán. Ez egy olyan tervezet, amely reményeink szerint új növekedést válthat ki, de kérdésem az, hogyan garantálhatjuk, hogy a specifikus projektigények hez fel lehet majd használni a pénzeszközöket, azaz másként mondva, hogyan lehet biztosítani, hogy ez a tervezet igazi keretet biztosít majd, amely keret nem lesz túl bonyolult az egyes projekt pályázók számára. Márpedig az Amsterdami gát kapcsani projekt esetében fennáll ennek a veszély. Köszönöm szépen, Lucy Anderson. Jó napot, biztos asszony! Örömmel látjuk az Egyesült Királyságban. Londoni képviselő vagyok szívesen megmutatom, hogy mit tettünk ideig Londonban a városi mobilitás tekintetében, és a hozzáférhető szállítás tekintetében. Ezt megmutatom szívesen, de én most az közútbiztonságról szeretnék kérdezni. A meghallgatásában beszélt erről, de nem volt kellőképpen kielégítő ez. Az EU-ban a közúti halálesetek egyötöde a, a gyalogosok válnak áldozatai ezeknek a baleseteké. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet a nehéz gépjárművek moratórium közlekedési korlátozásának moratóriumát meghosszabbítani, illetve hogyan lehet biztosítani, hogy a közlekedés résztvevőben a legsérülékenyebbek a a gyalogosok és a kerékpárosok ne kerüljenek nagyon veszélybe. Technikailag módosítani kell a nehéz gépjárműveket, hogy nagyobb védelmet biztosítsanak a gyalogosoknak. Nem szabad, hogy egy-két teherautó gyártó vagy hangos lobbista érdekeit szolgáljuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot, biztos asszony! Üdvözlöm Bulc biztos asszonyt itt a körünkben. Két kérdésem is van. Az első a kabotásra vonatkozik. Lengyelország, az én országom, 24%-ban veszik ki a részét az európai kabotás forgalomból. Hogyan látja a tisztességtelen verseny és a szociális dömping kérdését? Hollandia, Franciaország és Belgium vetik fel ezt a kérdést, mi több ők a kabotás ellen sikre szállnak. Franciaország a kabotás rendelet módosítása mellett érvel. Kérdezem, hogy a szociális szabályok harmonizációját hogyan látja? Szükség van -e erre vagy sem? Egy másik kérdést is hagyd tegyek fel önnek. Hogyan látja a munka a teherautó sofőrök munka idejére és pihenő idejére vonatkozó szabályok módosítására jelentkező igényt Franciaország részéről. Végül a Connective Europe, sajnos ez nem fog menni, mondja az elnök, a más többek hátrányba kerülnek, Claudia Parapadelli kapja a szót. Köszönöm szépen. Celor 5 să avem o relație cât mai strânsă. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok, itt ülök a jobb oldalon. Jó napot kívánok tehát. Az első megjegyzésem. Mit várunk öntől? Nagyon erős asszony, egy biznisz, egy üzletasszony. Azt várjuk, hogy az infrastruktúra beruházásoknak adjon elsőbséget, hiszen ez munkahelyet teremt, és a gazdasági növekedés szempontjából rendkívül fontos, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak. Másodszorban az infrastruktúra beruházásokban az Európai Unió keleti felén lévő országokban milyennek látja a helyzetet? Hogyan tudja a nyomásgyakorlási lehetőségeit kihasználni arra, hogy mondjuk Romániában is megvalósuljanak ilyen beruházások. Harmadsorban, hogyan tudja a periférián lévő régiókat bekapcsolni a fő ö, vérkeringésbe, hiszen ennek kettős előnye lenne a, mind a régiók, mind a központi területek számára. Mit? Köszönöm, Claudia, és mit a következő? Köszönöm szépen. A meghallgatásában a fehér könyv jövőjéről beszélt. Azt mondta, hogy nem akarja ezt áttekinteni, átalakítani. Még mindig így gondoljam? Második kérdésem azon kikötőkre vonatkozik, amelyek nehéz helyzetben vannak amelyeknek a léte attól függ, hogy a szomszéd államok az átrepülési jogot biztosítják. Nos, egy egységes európai légtér tekintetében hogyan lehet ezen repülőterek nehéz helyzetét támogatni? Harmadik kérdése, kérdésem pedig nem a német útdíjra um, vonatkozik, hanem arra, hogy aktívan akarja az európai útdíjokat harmonizálni. Következő Massimo Paulucci. Köszönöm szépen, biztos asszony. Más kollégák feltettek egy kérdést, de én megismétlem. Nem gondolja, hogy a városi mobilitás kérdése alul értekelt? Az európai lapo, lakosság 82%-a városban laki 2015-ben. Mindig nagy projektekről beszélünk egy ilyen háborús retorikával, de elfeledkezünk a valóságról, a városi valóságról. Beszélünk az ETS-ről, az éghajlatváltozásról, de nem változtatunk ott, ahol a legnagyobb szükség volna erre a változtatásra a városokban. Nagy transnacionális projektekről beszélünk, de a városokat kellene a prioritás első helyére fektetni. A rugalmasság problémáját meg kell oltani úgy, hogy a helyi beruházásokat helyzetbe lehessen hozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jill Seymour kapszót parancsoljon. Jó napot kívánok, biztos asszony! Kérdezem, hogy az Egyesült Királyság új közúti finanszírozási infrastruktúrájának kialakításában részt vettem, és ha igen, akkor kérdezem, hogy új tisztában van vele, hogy ezek az új kamerák felszerelése az EU Egyesült Királyság állampolgárainak és cégeinek érdekei ellen van. Másodszorban jelzem, hogy ön az adófizetők pénzét költi, már pedig erre nem mutat érzékenységet, és az elmúlt közlekedési költségvetés sokkal kitettebb volt a hibáknak, mint más költségvetési tételek. Mit tervez ezzel kapcsolatban tenni? Nielsen képviselő, köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, milyen meghívott bennünket a tagállamokba vezető utak, útjaira. Ez nagyon jó, hiszen megoszthatjuk egymással a gondolatainkat is. De van egy javaslatom, öm, mégpedig, hogy hallgasson a munkatársaira, a szociális dömping nem egy marginális kérdés, hanem ez a kis és középvállalatok számára az ágazatban égető kérdés, tisztességtelen versenyt vált ki, mindennapi probléma ez, ne söpörje a szőnyeg alá. A közlekedési miniszterek igenis foglalkozanak a szociális dömpinggel, vessenek neki véget. Köszönöm szépen, Dieter Koch a következő. Köszönöm, biztos asszony. A gyors elektromos töltők hálózatáról beszélt, de hát különböző konnektorok léteznek, konnektor mintázatok léteznek, ez probléma. Másodszorban lesz-e valamilyen előírás a teherautók töltésére vonatkozólag, harmadsorban a, te, a jogosítványokra vonatkozó irányelvet módosítani akarják-e vagy sem. Köszönöm szépen, csak fél annyi időt vettem igénybe. Következő felszólaló. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is hagyd üdvözöljem a biztos asszonyt. Két rövid kérdésem van. Az első kérdés, mi a fontosabb. Az infrastruktúrális munkálatok Kelet-Európában, a földközi tengeri térségben mi a fontosabb? Tehát Kelet-Európában, vagy a földközi tengeri térségben? Második kérdésem hogyan állunk a finanszírozással? Nem volna célra vezető, hogy az infrastruktúrális munkálatok nemzeti finanszírozását azokban az országokban csökkentsük, amelyekben ö, fennáll a krízis. Most én vagyok az utolsó kérdező, utolsóként, és egy picit össze szeretném foglalni. A német autópálya díjról, útdíjról nem szólhat de az elvekről kérem szóljon, hogy szociális és ökológiailag vezető, hogy egy vinyettát vezessenek be, ahol mindenki ugyanannyit fizet, akár sokat használja az utat, akár nem. Másodszorban pedig támogatni tudja azt az elvet, hogy bevetik a, né, a német útdíjat, ám a német autósokat kompenzálják. 2004-ben mi több, mert korábban is úgy nyilatkozott az Európai Bizottság, hogy ez ellentmond az európai elveknek. Kérem, nyilatkozzon erről, még ha konkrétumokat nem ismeri. Is. Harmadsorban, hogyan tudja Németországot arra kényszeríteni, hogy a Berlin-Breslaui szakasz ö, német oldalán lévő utat megépítsék, ezzel két órával lehetne csökkenteni a menetidőt. Ezen felül pedig kérdezem, hogyha 20 éven keresztül egy alagutat építenek az alapok alatt, akkor ez tényleg munkahely teremtése vagy sem. E, nem volna célra vezetőbb a háború és a háború utáni időszak e, által megkülönböztetett, elválasztott országrészeket összekötni, e, nem volna helyesebb ezeknek prioritást adni, mint a nagy projekteknek. Most egy csomó kérdést kapott, hát akkor válaszoljon, parancsoljon. Azt hiszem, hogy gyakrabban kell ellátogatnom a szakbizottságokba. Szívesen látjuk, hiszen rengeteg-rengeteg kérdést kaptam, és nagyon kevés az idő. De megpróbálkozom gyorsan végig szaladni rajtuk. Egy gyors kérdés a kollégámhoz. Jó, azt mondták, hogy 10 perc, Hát megpróbálok majd még egy kicsit ezen túl menni, és közben megadni önöknek azokat a válaszokat, amelyekkel eléggé elégedetlek lesznek ahhoz, hogy úsmét meghívjanak. Rengeteg kérdés volt a az adófizetők pénze és az útdíj mindenképpen tiszteletben tartom az adófizetők pénzét, és nagyon sok pénzzel rendelkezésre a magán forrásokból, amely vár arra, hogy beruházhassanak közlekedési projektekbe. Túl sok pénz várakozik arra, hogy felhasználhassák beruházásra, és próbálunk tenni annak érdekében, hogy ezeket be tudják fektetni. Miért éppen most? Hát minden akkor történik meg, amikor kész az idő. Valaki más gondolkozott erről a korábbiakban? Lehet, hogy igen, de senkinek nem volt meg a bátorsága, hogy javaslatokat és lépéseket tegyen. Ez nagyon innovatív dolog Európa számára. Egy nagyon merész lépés, egyetértek, de abszolút -e fontos annak érdekében, hogy a növekedést fellendítsük. Nem találtunk jobb mechanizmusokat, továbbra is keressük a mechanizmusokat, de hát muszáj növekedést elérni, különben egy olyan kis öreg néni kérjei válunk, aki ül a lócán a háza előtt, és lézi, hogy elmegy előtte a világ. Európában mindent lehetővé kell tennünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy lelkesek legyünk, innováljunk, és a növekedést elősegítsük. Akkor nagyon gyorsan néhány fő kérdés, amelyet felvetettek. Foster asszony és a légi közlekedés. Bizonyára hallott már erről. A légi közlekedéssel kapcsolatban soha nem volt EU-s szintű stratégiai dokumentum. Most lesz, már ezt elő is irányoztuk. Nem azt mondom, hogy jövőre persze be tudjuk fejezni, de mindenképpen el fogjuk kezdeni, és fel fogjuk kérni önöket, hogy járuljanak hozzá. Tehát egy ilyen stratégiai dokumentum Európa számára légi közlekedésről szükséges ahhoz, hogy a, ehhez kapcsolódó kiegészítő területekkel is tudjuk, tudjunk foglalkozni, és hogy támogatni tudjuk a légiközlekedési ipart abban, hogy versenyképes maradjon. Az érdekelt felekkel kapcsolatban elmondhatom, hogy a legnagyobb csoport az a légiközlekedés iránt érdeklődők csoportja volt. Ennyit a légiközlekedésről. A következő. Van Dálen úr. Hát remélem, hogy a parlament és a tanács között jó megállapodást sikerül majd az ekokombis területén kötni, Tudom, hogy ez már hosszú ideje fennálló probléma. És a bizottság készen áll arra, hogy lehetővé tegyük a megállapodás megszületését. Aztán a negyedik vasúti csomag. Meggyőződésem, hogy a tanács haladni fog e területen. Tudom, hogy vannak nehézségek, azt is látom, hogy egy csomag mögé csomagos, sorakozott fel néhány miniszter, de nem akarom, hogy ez a technikai részt akadályozza. A technikai rész az tud haladni ezen kívül is, de nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy politikai megállapodást is tudjunk elérni, és a politikai oldal épp úgy haladjon, mint a technológia. Én mérnök vagyok, és hiába van ott a technológia, hogyha nincs olyan üzleti mechanizmus, ami ezt a technológiát használatba veszi. Ezért minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy mindkét oldal haladjon. De hát mi fog történni akkor, hogyha a politikai rész megakad? Hát, akkor a megfelelő kiigazításokat megtesszük, de jelen ponton azt tudom elmondani, hogy minden szükséges összetevő megvan ahhoz, hogy a csomag elfogadásra kerüljön. Erről ennyit tudok mondani. Aztán a CEFE, az Európai Hálózat finanszírozási eszközzel kapcsolatban vannak aggályok, hogy a bizottság, ami a sofőrülésben van, hogyan fogja kiválogatni a projekteket. Szerintem nem ezen a ponton kell ezt a mechanizmust felülvizsgálni, viszont nyíltan és átláthatóan fogjuk folytatni a kommunikációt önökkel, hogy lássák majd, hogy mit hoz a jövő. De ezen a ponton szerintem még nincs szükség felülvizsgálatra. Csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy semmit nem fogunk csak úgy magától elvenni. Vannak olyan projektek, amelyekről tudjuk, hogy egy ambiciózusabb finanszírozási terve be tudnak indulni azonnal, akkor ezeket támogatni fogjuk. És aztán vannak kockázatosabb projektek is, amelyeket nem a hálózatfinanszírozási eszközből fogunk finanszírozni, de az új terv lehetséges, hogy alkalmas lesz a finanszírozásukra. Az új öm, pályázati kírás áprilisban lesz, ez azonban az eddig elért eredményeket nem fogja befolyásolni. Remélem, hogy ezzel most sikerült néhány aggályt eloszlatnom. És ahogy mondtam, nyitott, átlátható párbeszéd önöke. Én semmit nem fogok elrejteni önök elől. Hogyha valamit úgy érzik, hogy nem fejtünk ki elég részletesen, kérem szóljanak. Itt van a kollégám is, aki nagyon eltökélt, hogy jó koordinációt folytasson önökkel. Úgyhogy szóljanak neki, hogyha úgy érzik, hogy nincsenek megfelelően tájékoztatva. Sok kérdés vonatkozott a csomagra, a három milliárdos csomagra, ami az Európai Hálózat finanszírozási eszközön belőle az új mechanizmusra lesz számva. Ezt arra szeretnénk használni, hogy a magánszférában rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket ösztönözzük arra, hogy előjöjjenek és beruházzanak belőlük. Hogyha azt fedezzük fel, hogy nincs olyan projekt, amiben a beruházók a pénzüket fektetnék, hát akkor abból is tanulhatunk. Akkor, hogyha a beruházók nem akarnak egy ilyen programba fektetni, akkor miért akarnánk az adófizetők pénzét abba beledönteni? Tehát olyan projekteket szeretnénk, amik a piac számára is elég érdekesek, amelyek az üzleti világ számára is ö, eléggé vonzóak. És aztán a kohéziós alapok is ott vannak, amiből szintén sok projektet fogunk finanszírozni. Aztán a nem országos deficitből való kizárás, hát bizonyára tudják, hogy ez nem közvetlen az én területem, de az elkövetkezendő hetekben biztos részletesen el fogja ezt Dombrovszki szúr magyarázni. vagy kapnak erről egy hivatalos nyilatkozatot közeljövőben, vagy ha nem, akkor nagyon szívesen visszatérek önökhöz, és én elmagyarázom. Aztán volt egy kérdés a kikötőknek nyújtandó állami támogatásokról. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy nagyon komoly szükség van az a kikötő javaslatban szereplő átláthatósági szabályokra. És ez nem csak azért fontos, hogy ellenőrizni tudjuk az állami támogatást, hanem ez ösztönözni fogja azt is, hogy az állami eszközöket jobban, hatékonyabban tudjuk elosztani. Úgyhogy az átláthatósággal kapcsolatban itt sok kérdés és probléma lesz, de megoldjuk. Aztán volt egy kérdés Igen, ezt már megválaszoltam. Ó, közlekedési biztonság. Persze a közúti közlekedés biztonsága mindig nagyon fontos kérdés. Folyamatosan. És amíg én közlekedési biztos leszek, addig megpróbáljuk majd egy ponton fókuszba helyezni az utasokat és a ö, kerékpárosokat, valamint a gyalogosokat. Nem tudom, hogy melyik fél évet tudjuk erre szánni, de szeretnénk előirányozni majd egy fél évet arra, hogy őrájuk összpontosítsunk. Nem feltétlenül egy fehér könyvvel kapcsolatban, de néhány jogszabály felülvizsgálatával, prioritások meghatározásával, próbáljuk majd ezt elérni. Tehát szerintem azzal majd elégedettek lesznek, de ez nem a 2015-ös tervekben szerepel. Viszont terveinkben továbbra is szerepel, hogy egy fél évet a gyalogosokra és a kerékpárosokra szálljunk. Krámer úr? Először vissza kell emlékeznem, hogy mit is kérdezett tőlem. Nem, nem, itt van. Itt van a kollégám, leírta. Csak átgondolom gyorsan. I Jó, akkor azt hiszem, hogy meg tudom válaszolni a kérdését, de kérem, mm, tegye fel még egyszer, ha nem. Támogatjuk a útdjak bevezetését, különösen a szennyező fizet elvével való kombinációban, illetve a távolságok figyelembevételével és a felhasználó fizet elvének alkalmazásával. Gondolkozunk az euróvinyátáról, ezt is el kell mondanom, hogy a személyautók számára legyen egy ilyen európai autópálya matrica, mert az ezzel kapcsolatos tapasztalatok annyira pozitívak voltak. Tehát itt nem a teherszállításról van szó. De vannak kihívások. És lehet, hogy egy tesztidőszakra bevezethetnénk. Ezzel kapcsolatban még nincs konkrét tervünk, de bizonyos csoportok és tagállamok össz, már ösztönöztek bennünket arra, hogy gondolkozzunk el ezen az irányon. Ha jól értettem az ön németét, akkor azt szeretné, hogy állja ki a német megközelítés mellett, igaz? Kérem, ezt a részt ismételje el. in Germany in 90... Németországban 92-ben a kormány azt akarta, hogy az adók csökkentése mellett a kamionok számára legyen útdíj, de aztán ezt nem vezették be, sőt, megtiltották. Ez az elv továbbra is érvényes, vagy ön ezen változtatni akar? biztos asszony, hát Kremer úr lehet, hogy nem fog nagyon örülni annak, amit mondok, de úgy érzem, hogy nagyon határozottan az Európai Uniós szerződéseket meg kell védenem, az alapelveket. Én nem vagyok jogász, és tudom azt, hogy ha valaki ki akarja kerülni, akkor mindenféle érdekes szövegekkel egy tagállamban meg tudja ezt oldani. De konzultálni fogok Európai Uniós ügyvédekkel, jogászokkal, és biztos vagyok benne, és biztos lett benne ön is, hogy az európai szerződések mellett fogok kiállni. Hogyha meg tudják oldani, akkor nagyon fontos az, hogy ne legyen diszkriminatív a külföldieket, ne károsítsák, ne legyen hátrányos az ő számukra, és bizonyára meg fogják tudni oldani ezt a németek. Remélem, hogy sikerül. De az európai egységes piacot, az európai szabályokat és az európai szerződéseket meg kell védenem. Kérem, hogy engedje meg, hogy majd visszatérjek ehhez a kérdéshez, amikor már többet jobban látok erről. Annyi interpretációt, annyi különböző verziót hallok erről a dokumentumról, de konkrét szöveget még nem láttam az asztalomon. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen hogy eljött hozzánk, és megválaszolta a kérdéseinket, és persze lesznek majd még hasonló események, hasonló dátumok a jövőben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy azt mondta, hogy eljön hozzánk. Köszönöm szépen, nagy öröm volt, és őszintén kérem, hogy hallják meg a felhívásomat. Azt szeretném, hogy az energiánkat, tudásunkat és az összes időt, ami rendelkezésünkre arra használjuk, hogy az elfogadó, ható és elfogadott javaslatokba fektessük. Másra ne pazaroljuk az időt és az energiát. Köszönöm szépen! So, we will continue. Folytatjuk a munkát. I would like to ask you to sit. Mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet, és azok, akik szeretnének társalogni, kérem, hogy a termen kívül tegyék. Popcsinszka. So, jetzt möchte ich, möchte ich Sie noch mal bitten, sich... Akkor arra kérem, hogy foglaljanak helyet, vagy hagyják el a termet, ez a következő kérdésem, mert mi folytatjuk a munkát. Präsentation der Europäischen Kommission über den... Az Európai Bizottság prezentációja következik az intelligens közlekedési rendszerek bevezetésével kapcsolatban. DG Move képviseletében Kocsinska asszony következik 10-15 perc. Tegnap már itt járt egyébként, e, mindenki ismeri önt ezek után. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Elnök úr, mindenkit üdvözlök. Igen, ma délelőtt is itt voltam, hogy Bulcs biztos asszonyt végighallgassam. Azt gondolom, hogy az ITS-szel kapcsolatos kevesebb kérdés egyik oka az, hogy erre a részre szánták a kérdéseiket. Én igyekszem minden esetre most válaszolni minden esetre igyekszem betartani a 15 percet. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a jelentések csomagját, amely az ITS bevezetéséről és a cselekvési tervről szól. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 2008. decemberében lépett hatályba az erre vonatkozó előírás. Ugyanakkor, amikor a javaslat, az irányelv vonatkozó javaslat, hat prioritásos területet határoznak meg, betartozik a négy prioritás prioritásos terület, amely eh, szerepel a irányelvben. A fő fókusz a cselekvési tervnek az, hogy igyekezzünk biztosítani a kompatibilitást és interoperabilitást az ITS rendszereiben, és megkönnyítsük a szolgáltatások biztosítását, és szerettük biztosítani azt is, hogy egy koordinált fellépést biztosítsunk az EU szintjén. Nagyon fontos volt, hogy ezt megtegyük, mert láttuk, hogy az ITS fejlesztések nagyon esetlegesek, töredékesek az Európai Unióban, és éppen ezért gyorsan kellett reagálnunk, ezzel tisztában voltunk, és voltak területek Európában, akik nagyon gyorsan fejlődtek, mások viszont teljesen lemaradtak az ITS alkalmazásában illetve fejlesztésében az ITS irányelv 2010. augusztusában lépett hatályba, és el kell, hogy mondjam, ez jó példája volt annak, hogy gyorsan és konstruktív módon működtek együtt a társjogalkotók. Ez persze az Európai Parlamentet jelenti, és a tanácsot. Mindkét fél biztosította, hogy gyorsan el tudjuk ezt fogadni, ezt az anyagot, és egy jó eszközt kapjunk, hogy ezen a területen tovább dolgozzunk. Az ITS irányelv céljait ismétlen fel akartok gyorsítani a koordinált alkalmazást a közúti közlekedésben, de természetesen a kapcsolatokat is szemlet tartottuk más közlekedési ágakkal, tehát az interoperabilitást egész Európában előtérbe helyeztük. Ennek az irányelvnek a fő elemei, ez ez a harmadik irányelv volt, amely egy új eszközt alkalmazott az úgynevezett delegált jogszabályt, és ez felhatalmazta a bizottságot arra, hogy elfogadjon ilyen delegált jogszabályokat, hogy megkönnyítse az ITS alkalmazását. A hatáskörök átruházása az Európai Bizottságra 7 évre szól, tehát 2017-ig tart a jelentések, amelyeket ma szeretnék bemutatni önöknek, egy, ez egy csomag, mint mondtam, a tanácsnak és a parlamentnek szól, hogy hogyan hajtják végre ezt az irányelvet, és hogyan működnek a delegált jogszabályok. Tartalmaz a staff working dokumentumot, a munkadokumentumot, és utoljára, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos munkadokumentum, amely bizottság jellemzéseket tartalmaz, arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan haladtak a jelentések benyújtásában, hiszen erre az Európai Bizottságnak szüksége van az irányelv 17. cikke értelmében. Egy néhány szót szólnék a staff munkadokumentumról, illetve az akcióterv cselekvétítés végrehajtásáról, és utána visszatérek majd a jelentésre. Ami a cselekvési terv leírását illeti, ez egy átfogó leírás tartalmaz, hogy mi minden történt az ITS területén ami a 24 akciót illeti a 6 prioritást élvező területen itt azt is látjuk, hogyan változott az ITS felismerése, fontosságának felismerése, hogyan válik ez mainstream elemi a közlekedési politikákban az egész EU-ban, de bizonyos kérdések is felmerülnek, bizonyos témákat is vizsgálni kell, amelyek továbbra is az asztalon vannak, és ezzel foglalkoznunk kell. Az egyik ilyen téma, hogy a multimodális adatokhoz való hozzáférést a közlekedés területén megnyissuk, hogy ehhez hozzá lehessen férni, és koordinált módon szeretnénk a kooperatív rendszereket figyelembe venni, illetőleg biztosítani kell azt is, hogy az ITS alkalmazásának finanszírozása alacsony szintű, és ezért koordinált fellépésre van szükség. A Connecting Europe Facility-t is igénybe kell venni, de a Horizon 2020-at is, hiszen meg kell néznünk, hogy ezt a, fel, ezt a finanszírozást, hogy el lehet a leghatékonyabban átültetni a gyakorlatba. Ami a célt illeti, az egyik legfontosabb cél, hogy megvizsgáljuk, hogyan működik az irányelv, mennyi haladás, milyen haladás sikerült elérni, illetőleg milyen feladatok várnak még ránk. Na, őszinte leszek, egy meglehetősen bonyolult eszköz volt ez, ugyanis pillanatnyilag, még amikor javasoltuk ezt az irányelvet, akkor is tudtuk, hogy igen, csak technológiailag érzékeny területre tévedünk itt, eh, ahol nagyon változások vannak, és drámai fejlődés alakult ki. Ezért aztán úgy gondoltuk, hogy ez a megközelítés a delegált jogszabályokkal a legjobb, sőt, szinte egyetlen lehetséges megoldás, hogy gyorsan alkalmazkodjunk a változásokhoz, hiszen ez egy ilyen terület. És ez a fajta eszköz eh, azt is jelenti, hogy jó szerszámot kapunk a kezünkbe, amil a magángazdasággal, illetőleg a tagállamokkal is jól és hatékonyan tudunk együttműködni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ITS irányelv az ITS alkalmazására nem ad mandátumot, viszont a delegált jogszabályok útján lehetőséget biztosít az információkra, a, illetve a követelések megállapodására, amelyeket teljesíteni kell, hogyha valaki alkalmazni akarja az intelligens közlekedési rendszereket bizonyos tagállamokban azt láttuk, hogy a fejlődésed adott szintje már megvolt, tehát már létrehoztak ilyen rendszereket. A delegált jogszabályok véleményünk szerint, értékelésünk szerint, de a viták során ez derült ki a magán érintett felekkel, hogy fontosnak tartja, hogy specifikációkat kell megalapítani adott területekre, e specifikációkra és a funkcionalitásokra van szükség, ezeket először meg kell állapítani, és utána el kell dönteni, milyen irányba akarunk haladni, és szeretnénk levál, nem szeretnénk úgy dolgozni, hogy leválasztják ezt a területet a reális fejlődésektől, és egy arányos megközelítésre is szükség volt. Nem akarjuk kötelezni az ITS alkalmazását, hanem egy koordinációra törekszünk ezen a területen. Felajánljuk a koordináció lehetőséget, ha már valaki úgy döntött, hogy részt vesz ebben Hm. majdnem, priori, majdnem valamennyi prioritásos akció, közös szervezési alapokból indul ki, és közös specifikációkból, amiket a központ és a tagállamok alapítanak meg. Mint mondtam, az átfogó cél az volt, hogy intelligens közlekedési rendszerek alkalmazását segítsük elő. Specifikációkat létrehoztunk, itt a biztonságos parkolásról van szó például teherautók számára, és ingyenes hozzáférést biztosítottunk, és utoljára, de nem utolsó sorban vannak specifikációk az e és szeretném még kiemelni, hogy az ICOL esetében az Európai Parlament nagyon sokat segített abban, hogy ezt a sürgősségi rendszert eh, hasz, eh, egész Európában bevezessük, eh, és ehhez szükség van a tanácsi határozatra is, amely meghatározza nemzeti szinten megfelelő pontok kialakítását. Ehhez természetesen jog, jog, jogalkotói lépésekre is van szükség. Külön szeretnék köszönetet mondani Szenalova asszonynak az ezen a területen végzett munkához, és hát gratulálunk is az eredményekhez. Utoljára, de nem utolsóban a real-time közlekedési információk. Itt azt tudom mondani, hogy ez a téma októberben napirendre került, tehát hogy egy megfelelő delegált jogszabályra van szükség, és a végső formája is kialakult az Európai Bizottságon belül. Reméljük ezek után, hogy a következő hetekben mi el tudjuk fogadni, és utána elindítjuk a hivatalos úton a tanácshoz, és a parlamenthez eljuttatjuk, hiszen erre van szükség. Egy témához szeretnék még kitérni, amelyel nem foglalkoztunk, a teheraut, mi eszem, a teherautók biztonságos parkolása. Tudjuk, hogy ezt elvárják tőlünk a jogalkotói folyamat során, és tárgyaltunk a tagállamokkal, de tárgyaltunk a gazdasággal is, tehát az ágazattal, és a, megfelelő cserére is sor került a TRAN bizottsággal is, és úgy döntöttünk, hogy egyelőre nem látunk lehetőséget arra, hogy ezt a konkrét területet tényleg megdolgozzuk, ezért úgy döntöttünk, hogy ezzel kivárunk még. Ez nem azt jelenti, hogy nem térünk vissza erre a témára, amennyiben újabb információkat kapunk az ágazattól és a tagállamoktól, hogy ők látják a lehetőségét és a piacát ennek, hogy a piac lehetővé teszi, hogy egy ilyen rendszert kialaktsunk. Csak, hogy mindjárt a végére térjek, még mindig a következőkön dolgozunk, a multimodális utazási információs rendszer, ez a hat prioritás közül az utolsó, és nyilván ez a legnagyobb feladat. Nagyon nagy mennyiségű és változó adatokkal kell dolgozni, nagyon sok szereplője is vannak a területnek. Elkezdtük a munkát a specifikációkkal, ebben a hónapban a tagállami szakértőkkel először össze is jött először jöttünk össze, mint mondjam, a TRAN titkárság kolléga is jelen voltak. E, e, a problémát határozzuk meg először, és e, amire szükség van, hogy megfelelő specifikációkat kapjunk a multimodellis adatokra vonatkozóan, ide milyen adatokról is van szó, szoftmódok, vagy, vagy biciklis állomásokról, vagy a carsharing adatokra is szükség van. Ez egy nagyon jó példája annak a helyzetnek, ahol igyekszünk egy viszonylag stabil jogalkotói keretet alkalmazni az ITS irányelvre, és később a delegált jogszabályokon keresztül igyekszünk a gyors alkalmazkodást lehetővé tenni. Itt technikai megoldásokról van szó, de nem új mintákról is, amelyeket alkalmaznak a mobilitásban, és erre gyorsan kell tudni alkalmazkodni, hiszen évről évre komoly változásokat látunk ezen a területen. Abban bzunk hogy ez a delegált jogszabály a szolgáltatások integrációja, az optimális kapacitás kihasználás könnyebbé válik a következő időszakban. Amit még szeretnék elmondani, ez nem volt egy prioritásos terület magában az irányelvben, de hát egyértelmű, hogy 24 fellépés egyike, és sokat hallottunk arra, hogy bátorítanak minket arra, a gazdaság szereplő is a tagállamok, a kooperatív rendszerek témája. Mindenek, ha konkrétan erről beszélve, az infrastruktúra és a járművek közötti kommunikáció az, amire itt sokan gondolnak. Hat évvel ezelőtt, amikor ez az irányelv elindult, és a cselekvési terv akkoriban még a távoli jövőnek tűnt, és hát ilyen jellegű kutatások is messze voltak még. Novemberben létrehoztunk egy ilyen platformot, amely nagy számú szereplőt von be az ágazatból, és persze a tagállamok is részt vesznek abban. Amit itt szeretnénk elérni az az, hogy létrejöjjön egy roadmap vagy stratégia arra nézve, hogy minek kell történni Európában a CITS alkalmazása területén. Számos tagállamban azt látjuk, hogy vannak kísérleti projektek, amelyek működnek. Azt is tudjuk, hogy a legtöbb tagállam vizsgálja, mit kell tenni az intelligensebb infrastruktúra érdekében, hogy mit kell tenni, hogy a kommunikáció, az infrastruktúra és a járművek között jobban működjön és jobban kiha eh, illetőleg hogyan tudjuk az összekapcsolt járművek lehetőségeit kihasználni annak érdekében, hogy a különböző közlekedési ágak egyensúlyát eh, optimalizáljuk. Tudjuk, hogy sokan egyszerűen azért használják a járművüket, mert nem tudják, hogy milyen más lehetőségeik vannak. Ez egy kooperatív közlekedési rendszer. Itt nem csak arról van szó, hogy az infrastruktúrát és az utakat kössük össze, hanem az egész közlekedési rendszert kell összhangba hozni, és ezt biztosítsuk a felhasználók és az utazók számára is, illetve hát a vezetők számára is. A jelentésben egyébként azt is látni fogják, hogy van egy becslés a szükséges és felhasznált pénzügyi forrásokra vonatkozóan. A specifikációk viszonylag újak, ezért még egy teljes képet nem sikerült kialakítanunk arra nézve, hogy milyen ö, pénzügyi befolyással járna egy széleskörű felhasználás és alkalmazás de a tervezés során a Connected Europe Facility esetében azt látjuk, ez egy horizontális cél, és a Horizon 20 as is ide tartozik, még ebbe itt a tagállamokat akarjuk támogatni abban, hogy alkalmazzák az ITS-t. Tehát ebből bizonyos eredmények kiderültek a jelentésben, ez tényleg az utolsó megállapításom Megnéztük a határait, a korlátait ennek az irányelvnek. Az ITS eredetileg közutakkal foglalkozott, de horizontális ügyeket is felvett, amelyekkel foglalkozni kell lett például a közlekedési adatok hozzáférhetősége, és itt felmerül egy kérdés az adatvédelem ügye például. Ezt nagyon komolyan vesszük, éppen ezért ezt valamennyi specifikációnál külön meg kell vizsgálni. Egyébként azt is nézzük, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a különböző rendszerek, amelyeket Európában alkalmaznak, hogyan lehetnek hatékonyabbak. Erre egy dokumentum is született, illetőleg rámutattunk a jelentésben arra, hogy mivel a delegált jogszabályok 2017-ben lejárnak, és el kell kezdeni vizsgálni azt, hogy az ITS irányelvet hogyan lehet felülvizsgálni, átdolgozni. Itt egy hatásvizsgálatra van szükség ennek érdekében, és az 2016-ban valamikor ezt meg kell tenni, de egyelőre mondom, a hatásvizsgálat az, ami készül. Azt gondolom, további részletekkel nem kell foglalkoznunk ezen a szinten. Köszönöm szépen. Van de Kamp, Wim van de Kamp képviselő. Elnök úr, abból indulok ki, hogy azt tervezték, hogy kérdéseket tehessünk fel, illetve egy kommentálhassuk a dolgokat. Hát persze, mi lenne más? Eh? Elnök úr, minden esetre köszönöm, hogy az Európai Bizottság nevében a jelenlévő hölgy világosan elmondta, a munkák állását. Mi a néppárt részéről nagy bizalommal vagyunk az intelligens közlekedési rendszerekkel szemben. Ez egy nagy jövőt ígérő dolog, ez egy intelligens, tiszta, innovatív dolog, ami sokat segít Európának. Tehát Európa jövőjét ez az intelligens közlekedési rendszer támogatja, de ami az át, de nem igazából szúrnak szemet ezek a projektek. Lehet, hogy rossz weboldalakon járok, honlapokon járok, vagy nem jó publikációkat olvasok, de igazából a hölgy beszélhetne a láthatóságról is, és a haladásról, amelyeket sikerül elérni. A második kérdésem a következő. Nem vagyunk -e esetleg túl lassúak Nézem az indiaiakat, a kínaiakat, ők nagyon gyorsak, van egy csomó projektjük, kísérleteznek, új kapcsolatokat találnak, és néha azt gondolom, hát bizony itt Európában a döntéshozatal nagyon lassú, és emiatt hajlamosak vagyunk lemaradni. Egy kérdésem van még a Galileóval kapcsolatban. Mi a helyzet? az ITS projektek és a Galileo kapcsolatában itt a bizottságon belül a két osztályt kérdezem. Aztán a Google, az elhíresült Google téma, a Google nagyon gyors, mindenbe belevágnak, Elmúlt héten egy állásfoglalást is elfogadtunk a Google vonatkozásában. Most szeretném megkérdezni konkrétan is, hogy a jelenlévő hölgy a Google és az intelligens közlekedési rendszerek témájában tud-e szólni valamit a magánszféra védelme, adatvédelem, tehát ezt már hallottuk. Aztán az európai útdíj doboz témája. Hollandiában jártunk egy fuvarozó cégnél, és voltak teherautók, ahol öt doboz volt az utasfülkében. Nem lehet itt egységes dobozokat kialakítani. A járművek összekapcsolásait azt hallottam, hogy a műszaki fejlődés gyorsabb, mint a jogalkotás. Például a Kár felelősség kérdése, a biztosítások kérdése nem tisztázott. Itt úgy tűnik, hogy a technikai fejlődést a jogalkotás akadályozza. Köszönöm szépen. Ismail Ertuk. Köszönöm, Ismail Ertuk kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés bemutatását. Tanulságos volt ez az összefoglalás. Jól is hangzik ez a dolog, de egy kérdésem is van azért. Ugyanis az előkészület során ugyanis a jelentés előkészítése során azt olvasom, hogy ami a biztonságos teherautó parkolókat, parkolók létrehozását illeti, a jelentés azt mondja, hogy nem szükséges további intézkedés. Nos, úgy gondolom, hogy mindig egyetértés volt köztünk abban, hogy ez az a terület, ahol a legnagyobb problémák mutatkoznak, hiszen a, főleg a tranzitországokban a parkolókban nem férnek be a kamionok, és ha Németországban utazunk az autópályákon, akkor azt látjuk, hogy már a leállósávot is elfoglalják a teherautók, kamionok, mert nem találnak parkolóhelyet a parkolókban, a pihenőkben. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon is fontos volna az intelligens közlekedési rendszerek bevezetése kapcsán erről gondolkozni. Miért gondolja az Európai Bizottság, hogy ezen a területen nem kell semmit sem tenni? Ez az egyetlen kérdés, amely, amelyet fel szeretnék tenni. Köszönöm, Gezine Meissner kapon szót, parancsoljon. Angolul kérdezek, azt mondjam, hogy felszeretné gyorsítani az rendszer végrehajtását, és ezt támogatjuk. És azt mondjam, hogy Európa egy része nagyon gyors a végrehajtásban, mások késedelemben vannak. Tudjuk ezt. Kérdezem, hogy hol számít a mi támogatásunkra. Másodszorban a delegált jogi aktusokról beszélt. Mikorra várható az első delegált jogi aktus? előkészítése. A harmadik kérdésem szintén nagyon egyszerű, számukra liberálisok számára nagyon fontos, hogyan állunk az adatvédelemmel? Frissítik-e az adatvédelmi szabályokat? Igazítják-e a megváltozott helyzethez? Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak az előadást. Egy stratégiai jellegű kérdésem lenne a témával kapcsolatban. Az előadásból kiderült, hogy az ITS alkalmazása infrastruktúra és szolgáltatási területen is nagyon fontos elemekkel jár. Az egységes digitális piacra hatása lesz ennek, tehát különböző szinteken kell megvitatni ezt a kérdést. A bizottság egy elemet hangsúlyozott ezzel kapcsolatban. Az én kérdésem pedig az, hogy lesz-e integráció az egységes digitális piac és a, az ITS irányelv között, és ez vonatkozik-e a jogalkotási javaslatra, a saját kezdeményezési jogalkotási javaslatra, illetve milyen következményei lesznek pénzügyi szinten. Az európai rendszer szintű összekapcsolódási mechanizmussal kapcsolatban témánként a közlekedésre, a digitális piacra és az energiára külön irányoztak elő összegeket. A horizontális prioritásokat is figyelembe veszik azonban, és bizonyára tudja, hogy akkor, amikor két különböző prioritási fejezetet összekapcsolnak, akkor ö, ezt külön indokolni kell. Az ITS irányelvben ugyanez lesz a helyzet. A horizontális lesz a, az pénzek allokációja, vagy pedig a három területre külön-külön költségvetés van. Illetve az egységes digitális piacra gyakorolt hatását az ITS-nek ki fogja felügyelni? Az egységes digitális piac például a szolgáltatási infrastruktúrákért is felelős, ki fogja ellenőrizni ezt, és milyen előnyökkel fog járni az egész rendszer a közlekedés számára. És igazából a Google-al kapcsolatos kérdéshez is csatlakoznék. Ez is egy általános digitális jellegű kérdés, de akkor is emblematikus. De hát nagyon sok hasonló kérdés van. Az a benyomásom, hogy a közlekedés és a közlekedéssel kapcsolatos politikák, amelyek az intelligens közlekedési rendszerekhez kapcsolódnak, ezeket össze kell hangolni Európai Uniós szinten, intézményi szinten, az egységes digitális piaccal is. Nem hallottam, hogy ön beszélt volna erről, vagy a biztos beszélt volna erről, arról, hogy a jogi alkalmazás hogy fogja a két területet összekapcsolni. Tehát a közlekedés egy olyan terület, amely teljesen különbözik a digitális piacról, vagy pedig integrálják az általános Európai Uniós digitális szakpolitikákba a közlekedési kérdéseket is. Köszönöm, Werner Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender, auch äh, danke für diesen Bericht über die Richtlinie, die... Köszönöm szépen, köszönöm a tájékoztatást is, amely uh, irányelv amelyről a tájékoztatást kaptuk, egyre inkább a politikai vita homlok terébe kerül. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság kijelentései meglehetősen absztraktnak, formálisnak tűnnek. De a gazdaság és a belső piac sok területén azt tapasztaljuk Európában, hogy még mindig kevés a kompatibilitás. Egy ilyen patchwork az egész hogyha megnézzük az energiatermelést és az energia rendszerek közötti kompatibilitást, tényleg egy ilyen összetoldozott, foldozott rongyszőnyegre emlékeztet. Aztán az euró vinyetta vitájára gondoljunk például arra a kérdésre, hogy az úthasználati díjakat egységesítsük. Itt sincsen, itt sem áll fenn a kompatibilitás. Vagy a negyedik vasútcsomag technikai kérdéseiről eh, cserélünk eszmét, hogy milyen jelzőberendezéseket kell alkalmazni, hogyan lehet az ENT-st alkalmazni, milyen áramerősséggel lehet dolgozni, és hasonló helyzetbe ütköztünk most az intelligens közlekedési rendszerekbe, az ITS eh, rendszerbe. Jól emlékszem én még, az útdíjakkal kapcsolatos meghallgatásra, ahol a szakértők itt előültek a pódiumon, és arról, tájék, arról akartak meggyőzni bennünket, hogy csak az ő rendszerük, a lejt legyen szó a francia, a német, vagy a tolkolekt, vagy az olasz rendszer, tehát hogy csak az ő rendszerük az egyedüli végrehajtható intelligens és jó rendszer. Hát ez a probléma Európában, és ezzel a problémával valamit tennünk kell, Igazán ki kell üznünk ezt a gondolkodásmódot Európából. Nyolc milliárd eurót fektettünk be a Galileóba, francia Gvajanából 30 műholdat bocsátottunk az űrbe, és most teljes egészében lefedjük a, a területet, meg, mindenkit meg tudunk vizsgálni, nyomon tövet, tudunk követni a Galileóval, hogy ez most megfelel-e az adatvédelmnek, vagy nem, ez egy más kérdés. Meg tudjuk mondani gazdálkodónak, hogy mit hol termeljen. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság a tagállami szakértőkkel egyeztessen. Miért nem áll fenn egy olyan csoport, ahol a nagy rendszerek működtetői vennének részt. A Bombardier, a Siemens és az Alstom képviselői ott volnának ebben a csoportban. Van egy nagyon jó példa előttünk, az Airbus. Az Boeing-el soha nem vettünk volna fel a versenyt, hogyha európai szinten nem jött volna létre az Airbus. Ez egy kitűnő példa. Ez a példa, ezt kell követnünk az intelligens közlekedési rendszerek területén is. Kompatibilisé kell tenni a rendszereket egymással. Éghajlatról beszélünk. De hát látni kell, hogy még mindig elaprózott a rendszer. Beszélgetünk a klímai éghajlat csúcsról, és látni kell, hogy a legtöbb széndiokszidot a dugókban bocsátják ki. A városi közlekedés legnagyobb része arra, arra fordítják a városi közlekedés legnagyobb részét, hogy parkolóhelyet keretsenek. Van itt tehát mit kell tenni? Ez egy olyan kérdés, ezt még Bulcsasszonynak is üzenem, ez az olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Csak így lehetünk versenyképesek, és köszönöm, hogy meghallgattak, hogy túléphettem a határidőt. Köszönöm, mindig örömmel halljuk ezt, amit mond, Egyszerűen tényleg meg kell szabadulnom ettől a frusztrációtól. Parancsoljon nőné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének is az előadást. Az én problém, problémám kicsit hasonlít az előttem szólóéhoz, azaz az ítéléssel kapcsolatban egy kicsit lassú Európa. Az jó, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok ismeretre van szükségünk a konstruktőrök szempontjából, illetve meg kell ismernünk az infrastruktúra és lehetőségeket is. Számos vállalat máshol próbálkozik az új ötletek kipróbálásával. Például az USA-ban, Ázsiában, Kínában. De Európában ezeket az ötleteket nem teszteljük. Most itt előttünk a jobb jogalkotásra vonatkozó Európai Bizottság javaslat. Persze ez nagyon jó, de nem gondolják-e azt, hogy vannak jogalkotási akadályok, amelyeket valahogy át kellene tudnunk ugrani, és arra tudjuk ösztönözni a cégeket, hogy Európában legyenek innovatívak, és itt teszteljék az új ötleteiket. Vannak-e olyan jogalkotási rendelkezések, amelyek erre tudják ösztönözni a cégeket? Aztán az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatban hogyan tudnánk az USA-val és a Kínával szemben előre haladni? Köszönöm, Dieter Kopp. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy kérdést intézek az Európai Bizottság képviselőjéhez. Az intelligens közlekedési rendszerek és az elektronikus határokon átnyúló ticketing jegykiállítás kapcsolatára szeretnék rákérdezni. Specifikálják ezt a rendszert, vagy már esetleg készen is van-e? Köszönöm, Orga Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. A sebesség, sebességre kérdezek rám. Az ikodon való munka három évet vett igénybe, ez egy nagyon intenzív munka volt. Egy saját kezdeményezésű jelentésen dolgoztunk az IMCO-ban és a Tramban, Dieter Koch társjelentéstevőként vette ebben részt és különböző konkrét témákkal foglalkoztunk itt az infrastruktúra előkészítése kapcsán. Megerősíthetem csupán, hogy nagyon komplex volt ez a munka, és mind a mai napig is nagyon komplex. Nagyon intenzív volt tehát az ITRE és a TRAN közötti együttműködés, az Ipari és a Közlekedési Bizottság közötti együttműködés, és ezeket a rendszereket el kell fogadni akkor is, hogyha az adatvédelem kérdésére is ki kell térni. Az ECOL rendszer kapcsán El kell mondanunk, hogy mi nagyon támogattuk a rendszer bevezetését, és megmutattuk a nagy nyilvánosságnak, hogy mennyire hasznosak lehetnek ezek a rendszerek. Második kérdésem pedig, mert van egy második kérdésem is, a tagállamok részvételére vonatkozik az ITS rendszerben. Fel kell nekik is készelniük készülniük. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy mindenkinek megköszönjem az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönjük. Még egy valaki kérte a szót, aki pedig én vagyok. Három kérdésem van. Egyrészt a teherautó parkolókra kérdezek rá. Amikor a Trax képviselője Németországban az első előadását tartta a gigalinerekről, akkor ezt ellenezte azért, mert azt mondta, hogy 20 ezer parkolóhely hiányzik az autópályákon, és hogyha egy gigaliner jön, akkor két parkolóhelyet e, foglal ezzel. el. Tehát a teherautók gyártója ellenezte a gigalinerek bevezetését, de persze ezt ráhatottak rá a főnökei és azóta már pártolja, de összességében hogy kérdezem a bizottságot, hogyha ez nem probléma, a parkolóhelyek problémája, akkor mi volna probléma? Tehát a probléma még fokozódni fog a gigalinerek megjelenésével. Kuhn úr kiment, de egyetértek vele, hogyha összehasonlítom a magas sebességű vonatokat az Airbus-szal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy európai magas sebességű vonatot kívánok, aki két emeletes volna, mint a TGV, és olyan komfortos volna, mint a német IC, és olyan pontos volna, mint a svájci vonatok de hát sajnos nagyon sok különböző norma norma működik, eh, és az USA-ban mondjuk az Alstom a Siemens ellen versenyeg, és a harmadik nevető fél nyeri meg a közbeszerzést. Tényleg nem értem, miért nem pártoljuk az európai ipar létrejöttét. Tudom persze, hogy az ETS kapcsán láttuk, hogy 10 eh, ezer kilométer, hogy eh, nincs egy olyan mozdony, amely az egész európai hálózaton húzni tudna, mert olyan sok a norma. Ez persze az ipar érdekét szolgálja. Harmadsorban a ticketing, a jegykiállítás kérdése. Németországban csupán már nagyon sok jegyrendszer van, és a turisták gyakran nem tudnak kiváltani, megvenni egy jegyet, gyakran az automatába kell megvenni a jegyet, és ez már érvényes, a másikat még meg kell venni az automatába, és érvényesíteni kell a buszon, vagy a megállóban, és akkor ez még csak egy pár példa volt, megnövelték a potyázás bírságát Németországban, de hát gyakran nem is szándékosan potyáznak az emberek, hanem egyszerűen nem tudják, hogyan lehet megvenni a jegyet. Most még 10 percet adok önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindannyiuknak a kérdéseket. tz percben teljesen lehetetlen lesz válaszolni, de azért igyekszem. Nagyon értékelem a sok kérdést, mert ez mutatja, hogy mennyire érdekli és izgatja önöket ez a terület, és ezt az érdeklődést, ezt mi is osztjuk. Megpróbálom csoportokba összevonni a kérdéseket, és akkor meglátjuk, hogy hogy haladok. Először is Van Dekám úr első kérdésével kapcsolatban az ITS e és a fogyatékossággal élők. Az elmúlt években nézzük meg, mi történt. Megpróbáltuk vizs világosá tenni, hogy amikor a transeurópai közlekedés és infrastruktúra hálózatokkal beszéltünk, akkor a fogyatékosság előtt mindig integrális részét képezték a vitának. Ezért a TNT rendeletbe is szeretnénk befoglalni az ő gond szempontjaikat. De egy beállítottságot időbe telik megváltoztatni. Amikor infrastruktúra projektekre gondolkozunk, akkor nem, akkor először a nem intelligens infrastruktúrákról, és utána az intelligens infrastruktúrákról gondolkozunk nem tudjuk máshogy tenni. Sokkal olcsóbb lenne azonban egyszerre gondolkozni a kettő fejlesztésről. A jelenlegi pénzügyi tervidőszakban is látni fogják, hogy más a megközelítés, és látni fogják az új projektek kapcsán, hogy egyre karcsúsítottabb lesz az ITS. Van az ITS projektekkel kapcsolatos információ a weboldalunkon, és nagy örömmel hozok brosúrákat is, és egyéb közleményeket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy elég információ jut el önökhöz. Voltak kérdések, amelyek az elektronikus útdíjról kérdeztek, illetve galileo arra alapozott technológiákról, amelyeket az intelligens közlekedési rendszerek fel tudnának használni. Az elektronikus útdíjakat más jogszabályok ö, írnak le Európában, ide tartozik a rendelet és irányelv is. De ez azt jelenti, hogy mi az Európai Bizottság még mindig nem a tervet, ahogy szeretnénk. Olyan rendszert szeretnénk látni, ahol egy elektronikus rendszer egész Európát összekapcsolja, és nincs szükség arra, hogy a teherautók, vagy majd egy bizonyos ponton a személyautók számos különböző rendszerhez kelljen, hogy csatlakozzanak. De összetett ez a terület, ahol a vita nem csak a tagállamokkal folyik, hanem különböző érdekelt felek csoportjaival is. És nagyon nehéz a helyzet, és ezzel Mészen asszony kérdésére is reagálok, hogyan tud a parlament segíteni nekünk. Abban tudnak segíteni, hogyha a technológiát arra használnánk, hogy megkönnyítse az Európán való átkelést, az autóvezetők dolgát, hogyha ebben támogatnak minket, azzal tudnak segíteni. A biztonságos és védett parkolóhelyek, erről többen is kérdeztek, az elnök úr is. Emlékeztetnék arra, hogy ami az irányelvbe került, az elsősorban a biztonságos és védett parkolóhelyekről való információ rendelkezését, rendelkezésre állását érintette, és csak másodszorban foglalkoztunk a foglalási rendszerekkel. A tájékoztatásról delegált jogi aktus már megszületett, ezen túlmenően az Európai Bizottság segíti a tagállamoknak azt, segíti a tagállamokat abban, hogy egy egységes európai portál jöjjön létre, egy olyan belépési pont, ahol a parkolóhelyekről rendelkezésre álló információhoz hozzá lehet férni. Látjuk azt, hogy itt kapacitás probléma van a parkolóhelyekkel kapcsolatban, de azt reméljük, hogy egy jól működő európai rendszer az információról az lehetővé fogja tenni, hogy a rendelkezésre álló kapacitás jobban használjuk fel. Tehát vannak olyan helyek, ahol vannak még üres parkolóhelyek, míg más parkolók túlzsúfoltak. De természetesen itt muszáj az tagállami szakpolitikákra is hagyatkoznunk, amelyek különböző módon szervezik a parkolóhelyek rendelkezésre bocsátását. Aztán még Meissner asszony kérdésére térnék vissza. Már is van három, vagy már majdnem négy delegált jogi aktus, amit elfogadtak, és egy ötödiken is dolgozunk jelen pillanatban. Riké úr kérdése arra vonatkozott, hogy hogyan lehet az integrált ITS-t a digitális stratégiába be építeni. Először is. Az előző bizottságnak volt egy zászlós kezdeményezése a digitális Európával kapcsolatban, a jelenlegi keretben pedig folytatjuk a tárgyalásokat és véglegesítjük azokat a munkaprogramokat, amelyek a következő évre fognak vonatkozni. Önök is meg fogják kapni ezeket a terveket nagyon hamar. Ennek részeként javasoljuk például azt, hogy legyen egy jogszabály az utazási és közlekedési adatokhoz való hozzáférésről. És ez emlékeztet engem arra, hogy volt néhány kérdés arra vonatkozóak is, hogy a világ más része és Európa haladása között különbség van. Hallottam önöktől azt is, hogy az európai jogszabályok néha akadályozzák a, a haladást. Kicsit nehéz erre reagálnom, de úgy gondolom, hogy amikor ilyen technológiailag érzékeny területet vizsgálunk, mint például az intelligens közlekedési ö, rendszerek kérdése, akkor az ide vonatkozó adatvédelmi szabályok kapcsán mindig felvettük a kapcsolatot az Európai Adatvédelmi Biztossal, akármilyen jogalkotási tervezetről volt szó. És amikor az együttműködésre gondolok, akkor azt a szakértői csoportot tudom említeni, ami nagyon elkötelezett a felelősség és az adatvédelem elvei iránt. És nagyon fontos még egy kérdés, ami különösen a határokon átnyúló felelősségre vonatkozik, amikor az együttműködő rendszerekről gondolkozunk. Na, pont emiatt döntöttünk úgy, hogy nem egy jogalkotási javaslattal állunk elő, hanem megbizonyosodunk arról, hogy az összes érdekelt fél, az összes szakértő ott ül egy asztal körül, és végig gondolják azokat a fontos elemeket, amelyeket figyelembe kell venni, akkor, amikor az ilyen együttműködő rendszerek alkalmazásáról beszélünk milyen témákkal foglalkoztak Ancip alelnök, illetve Ettinger biztos úr. Számos kérdés, amelyet ő nekik felvetettek, ezek a közlekedési rendszerek tekintetében is relevánsak maradnak. A szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló hozzáférés fontos elv, és ez részben csatlakozik az elnök úr kérdéséhez is amikor az úti szolgáltatások, vagy online jegyvásárlás, vagy információ, jegyinformációhoz és jegyárakhoz kapcsolódó információhoz való hozzáférésről beszélünk, akkor ez a különböző lehetőségekre vonatkozó információ pont az, amit a jogalkotási tervezet célos szabályozni. És végül, de nem utolsó sorban meg akartam említeni az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatban azt is, hogy láttuk azt, hogy London példája már a korábbi vitában is, a biztos asszonyjal folytatott vitában is felmerült. De Londonban úgy döntöttek, a Transport for London úgy döntött, hogy az utak, utazással kapcsolatos információkat megnyitják. A közlekedéssel, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos információk most már széles körben hozzáférhetőek. Ennek következtében nagyon komoly fejlődés következett be. Új eszközök jöttek létre, amelyek az egyes embereknek megkönnyítik a döntéshozást, amikor a saját utazásukat tervezik. Mi nem azt akarjuk, hogy minden információ mindenki számára hozzáférhetővé váljon, bármilyen feltétel nélkül, teljesen nyíltan, és azt is tudjuk, hogy nagyon gyakran a nehézségek egy része, ami az utazással és a közlekedéssel kapcsolatos Európában, lehet amiatt, hogy bizonyos ágazatokban még mindig nincs meg az a készség, hogy az a közlekedéssel kapcsolatos adatokat megosszák másokkal. Tehát ezt mind tudván szeretnénk egy új jogalkotási tervezetet benyújtani önöknek. És még egy utolsó megjegyzés az elsegélyhívóval kapcsolatban. Ez egy nagyon bonyolult javaslat, és talán nem mindig annyira friss, mint amennyire kéne lennie, de azt is tudjuk, hogy a tagállamoknak időre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak. És az elsegélyhívás az az egyik első olyan együttműködő rendszer, amelyet végrehajtunk, hiszen a járműtől származó információ, az infrastruktúra és az információs szolgáltatások egységes fellépését próbáljuk meg koordinálni egy veszélyhelyzetben ezáltal. Köszönöm szépen az előadást, és köszönöm a válaszokat is. Ezzel le is zárnám a mai ülést, ezt a részt legalábbis, de egy kis fogadás lesz még, egy karácsonyi fogadás. Erre szeretném meghívni önöket délután pedig 15 órakor a meghallgatás következik a kelet-európai kapcsolatokról, összeköttetésekről lesz szó. Köszönöm.